Well, good morning, everybody. Uh, I think we'll make a start. We've been um, given the honour of the largest uh, committee room in the House today, even though we have a, um, a very select group of people working on the agenda. But so I'm sorry about. Kezdjük meg a munkát a napirenden. Van egy kis vízhang, elnézést kérek, de hát akik webstreamen követnek bennünket, azoknak is kellemes jó reggelt kívánok. Ma csak egy délelőttön keresztül dolgozunk, és természetesen tudjuk, hogy eh, teljes körű az ülés, és jövő héten a Strasbourgi ülés előtt megtartjuk ezt az ülést. Ami pedig a napirendet illeti, szeretném kérni az együttműködésüket abban, hogy megváltoztassuk a napirendet a mai délelőttön. Az, a jelentéstevők különböző módon vannak jelen, és eh, a biztosítási közvetítés és a tájékoztatási témákban a 9.10. pontokról van tehát szó, szóval ezt felcserélnénk a belső piaci munkával, az a 11. pont, és a félrevezető marketing gyakorlatokkal kapcsolatos 12. pontot is előre hoznánk. Tehát 12 vagy 10.45-kor kezdődnének ezek a pontok. Remélem egyetértenek ezzel. Köszönöm. Most röviden szeretnék tájékoztatni az első pontról, majd részletesen beszélünk. Szeretném elmondani, hogy rendkívül jó látogatásunk volt elmúlt héten Horvátországban. Nimicsa úrral is találkoztunk, aki miniszterelnök helyettese, és egyéb további miniszterekkel is találkoztunk részletekben menő átfogó tárgyalásokat folytattunk a szociális partnerekkel is és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel is. Sikerült egyébként nem csak Zágrába eljutni, hanem Splitben is jártunk. Nagyon érdekes találkozóink voltunk az helyi önkormányzatokkal, a regionális kormányzatokkal. Itt az Európai Uniós tagságokról beszéltünk, nagyon értékes találkozókról volt szó természetesen. Buzita Maticsnak szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezte ezt a sikeres utat összességében elmondhatjuk, hogy komoly eredményre jutottunk, és nagyon nagy számú, a lehető legtöbb találkozónk volt ennyi idő alatt, ennyire volt lehetőség. Volt egy késő éjszakai tranzitunk Zágrából Splitbe, és nem veszett el senki útközben, biztonságban megérkeztünk, úgyhogy mindenképpen eredményes volt. De majd beszámolok erről a koordinátoroknak később is február 20-án, 21-én és a március 4-én volt egy gyűlés, és ezeknek a jegyzőkönyvéről van szó. Ha nincs kifogásuk az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük ezt. Most nagyon fontos témáról fogunk beszélni, és ez mindig így lesz a jövőben mostantól kezdve, hogy tájékoztatok, felfrissítem a tudásukat, hogy úgy mondjam, hogy hol tartunk a szakbizottsági tárgyalásainkkal. Ez olvasatokban, az első olvasatokban, és ezen a héten is van egy néhány, jövő héten még több lesz az összes jelentéskészítő és árnyék jelentéskészítő keményen dolgozik, Hannes és az egész csapat keményen dolgozik. Vagyis csak azt tudom mondani, hogy meglehetősen kemény munkát kell végezni a titkárságnak, de azt hiszem, hogy haladni fogunk. Most nézzük meg a koncesziós szerződések odaítéléséről szóló jelentés Zsuva úrról van szó. Ő lesz az első, aki beszámol, aztán a közbeszerzések Gepárt asszony fog beszélni Tarabella képviselő nevében, aztán későbbiekben beszélünk a szakképzettségek témájáról, aztán az összehangolási csomagról is szó lesz Rojtova, aztán én következek a kettelősi célú járművekkel, és végén pedig a Vámunió Legrip és nincs túl sok időnk, de azért egy rövid összefoglalóra van lehetőségünk, hogy egy-egy jelentés készítve beszámoljon. Zsuva képviselő kollégámnak adom meg a szót, hogy számoljon be röviden. Köszönöm, elnök úr. Nos, a koncesziókról kapcsolatos tárgyalás véget ér, különböző technikai ülések voltak, a hatodik lesz ma délután, technikai jellegű ülés, számos cikket bekezdésenként elemeztünk a 41-es, 11-es, 15-ös, 11A bekezdéseket, a közös pont a belső piac, és kompromisszumokat javasoltunk a tanácsnak, tehát tegnap volt a 12 a második formális trialógus, meghallgattuk az egyes megjegyzéseket, bemutattuk álláspontunkat, és a különböző szövegeinkhez továbbra is udvariasan ragaszkodunk. Tegnap a dolgok nagyon jól alakultak, a vita során a tanács néhány észrevételt fejezett ki néhány kompromisszummal kapcsolatban, amelyeket javasoltunk. Ezeket még nem öntöttük végleges formába, de közülük a legtöbb nagy valószínűséggel a következő napokban majd egy kielégítő szöveget eredményez a tanács, illetve a parlament számára egyaránt néhány pontról még vitáznunk kell az árnyék jelentéstevők között. Itt a gazdasági kockázat kérdésére gondolok. A megfelelő awardinggal kapcsolatos kockázat kérdésére, az 5, illetve 8 millió eurós kérdésre, valamint a nemzetközi megállapodások alkalmazásának következményeire, ezen kívül a koncesszió időtartama is vitatárgyát kell, hogy képezze az elnyékjelentéstevők elő, között, mielőtt a tanácssal tárgyalnánk. Tehát a dolgok elég jól alakulnak, és úgy vélem, hogy a következő napokban megszületik majd a formális megállapodás. A következő trialógusra április 25-én kerül sor, és többek között foglalkozunk majd az ágazati kizárása a 8-as cikk, a szociális szolgáltatások 17-es cikk, a kormányzás az igazgatás a 43-as cikk. A 11-es átcikről beszéltünk, politikailag ez egy fontos cikk, hiszen emlékeznek rá, hogy a mandátumot úgy kaptuk, hogy a biztos beavatkozásával tárgyaljunk, hogy a vízügy kérdésében találjunk egy különleges megállapodást, a 11-es cikk, 11 cikk. Erről is beszélni fogunk április 25-én miután beszéltünk a 11-es cikkről, hiszen a 11A az egyfajta kivétel vagy kizárás a 11-es cikkhez képest, és aztán vannak még itt technikai kérdések, amikre megoldást kell találni, tehát a 11-es cikkről, a 15-ös cikkről vitázni fogunk, a belső piacsal kapcsolatos trialógussal összefüggésben. Tehát itt a 11-esről, 11-esről fogunk még beszélni a belső piaci kollégákkal, és a 11A cikkről, erről a kivételről, amelyet önök ismernek, ezután a közös trialógus ülés után. Ez tehát az ütemtervünk, ezt kell még tisztáznunk az egyes szakbizottságok titkárságával. Azt hiszem, hogy a dolgok viszont, kedves kollégák, elég jól alakulnak. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tényleg bátorító ez a jelentés, és érdemes rámutatni egy néhány közös pontra, hiszen Tarabella úr, Giovanni úr együtt vesz részt majd a oldalú párbeszéden. Aztán most együk a közbeszerzés témáját. Gepárt asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Franciául fogok beszélni, mert Tarabella úr franciául adta meg a jegyzeteit. Nos, Tarabella úr, helyet beszélek most a 11-15-ös cikkről, egy közös ülés keretében tárgyaltunk erről. Itt arról van szó, hogy el kell érnünk, hogy legyen egy közös megközelítés ezzel a két témakörrel kapcsolatosan. Még nem ugyanaz a megközelítésünk ugyanis ezeket illetően. A közös piaci trialógust illetően március 27-én zajlott az utolsó trialógus, az kettes és ötös klaszter tárgyában a 44-es cikket illetően, ami a felosztást illeti, a 15-ös cikk pedig a szociális követelmények kötelező betartására vonatkozik. Itt nem volt még elmélyült vita, csupán eszmecsere a tanácsal, illetve a bizottsággal. Itt Reply or Explain cikknek részleteiben nem bocsájtkoztunk, amely egy szélesebb körű hozzáférést biztosítana a kis- és középvállalkozások számára. A 26.3-as cikket illetően a KKV-k pénzügyi kapacitására vonatkozóan itt kétszer-háromszoros számértékeket javasolt a bizottság, amely észszerűnek tűnik, és a célja a vállalkozások pénzügyi megbízhatóságának fenntartása. Ugyanakkor tárgyaló partnerünk elég merevnek mutatkozott az cikkeket, illetően a parlament a 15-es cikket egy vörös vonalnak tartja, a bizottság kifejezte, hogy elfogadja elviekben ezt, a tanács ugyanakkor még szkeptikusan szemléli a parlament álláspontját. A 40 az 54.2-es cikket illetően a parlament egy kölcsönös nyitásról tett tanúbizonyságot azzal a feltétellel, hogy nagyon szigorú feltételek legyenek a kizárási feltételek alkalmazását illetően, valamint az egységes átültetést illetően valamennyi országban. A túlságosan alacsony ajánlatokkal kapcsolatban ez a 69-es cikk a parlament teljes mértékben támogatja a bizottságot a tanácssal szemben. Itt az ajánlatkérő ö, hivatalnak mindenképpen indoklást kell vérnie. A, kérnie a tanács kiürítette ezen cikk tartalmát, ugyanakkor a parlament meg van győződve arról, hogy a környezetvédelmi szociális dömping és a tisztességtelen verseny ellen fel kell lépni, oly módon, hogy az ajánlatkérő hatóságok kezébe adjuk a megfelelő eszközöket. Az 55 egyes cikket illetően volt már egy megállapodás, egy kis szövegmódosítást illetően, de a parlament továbbra is ellenzi a derogációkat, amelyeket a közérdek nevében érvényesítenek. Ez túlságosan bizonytalan és nem átlátható. Valamennyi jelentéstevő kifejezte, hogy el, csak akkor fogadja el ezeket a kivételeket, hogyha a kivételek például a közegészségügyre hivatkoznak. A 66-os cikk, amely egyetlen kritérium lenne a KKV-kkal szemben, nos, ezzel kapcsolatban is dolgoznunk kell még a tanácsálláspontja ellenében. A 67-es cikk a life cycle kosztokat, illetően szintén újra tárgyalandó, a tanács szövege ugyanakkor egy jó kiindulási alapot jelenthet. A parlament is elég közel van ehhez, de a szociális externalitások költségét kikívánjuk zárni. Tar- Tarabella úr álláspontja ez volt tehát, hogy tájékoztasson ezeket, önöket erről a témáról, úgy vélem, hogy elég jól alakulnak a dolgok, és eh, ahogyan említettem, Tarabella úr teljes mértékben egyetért azzal, hogy a 11-es és 15-ös cikkről közös vitát tartsunk a koncesziók tárgyában. A parlament kezdetektől hangsúlyozza, hogy ez egy közös csomag, és éppen ezért jobb lenne nem megosztani azt, hogy aztán a szövegek egymással összhangban legyenek, erre abszolút szükség van. Köszönöm. Good. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most a kérdéseket majd fel lehet tenni, hogyha az összes jelentést készítőt meghallgattuk a jelentésekkel kapcsolatban, és akkor összefoglalóan foglalkozunk a témával. Még nem is volt a következő témában trilógus, a képviselő kolléga majd megérkezik, majd akkor hozzászól. A következő trilógus április 24-én lesz? Mindegy. Vagy egyelőre egy volt, majd akkor a három oldalú megbeszélésekből a technikai jellegű munka folyik, ennyiről tudok beszámolni. Azt tudom mondani pillanatnyilag, hogy sokan nem veszik észre, vagy nem látják, hogy mennyi technikai részletet kell tisztázni, mielőtt eredményre jutunk és részletes változtatások, javaslatok érkeztek a tanácstól, ezt meg kell vizsgálni természetesen. Nagyon komoly időt kell erre fordítani, és ráfordítással is jár természetesen. Aztán folytassuk is az előbbi témában. Az új jogszabályi keret összehangolási csomaga kapcsolatban 10 órakor Rojtova asszony megérkezik, amikor úgyis az első részét fogjuk megbeszélni ennek az egész csomagnak, a pirotechnikai eszközökről lesz szó, és akkor majd beszámol erről a szavazással kapcsolatos ügyekben, és az egész munkáról, amit elvégeztek eddig. Ami pedig a kettelési célú járműveket illeti, annyit tudok mondani, ez engem érint a tanácsi munkacsoport, nagyon jelentős haladást ért el ebben a, ezen a területen, és már egész sor ö, jódosítási javaslatunkat figyelembe vették. Május 8-ára szerintem eredményre fogunk tudni jutni előadóként a tanácssal, és szerintem egy kielégítő csomag születik majd meg. Számos parlamenti módosítót sikerült figyelembe vetetni az új anyagban. Ez mutatja, hogy azért ebben az ügyben van a parlamentnek befolyása és hát reméljük a tanács elfogadja ezeket véglegesen is. Úgy tűnik, hogy technikai szinten számos eredményt sikerül elérni. Azt gondolom, hogy a járművek kapcsolatos, járművekkel foglalkozó szakértők véleményét mindenképpen figyelembe kell venni. Most lássuk a vámkódexet. Le Grip kolléganő vele együtt vezettük az ülést, az ő nevében is fogok beszélni most az elkövetkezőkben. nincs jelen a mai napon. Trilógusra kerül sor kedden reggel, kedden délelőtt. Nagyon sok technikai feladatot kellett ellátni ebben a csomagban és azt hiszem, hogy néhány dolgot sikerült tényleg hivatalosan is elfogadni, jóvá hagyni. A politikai témákban is sikerült haladást elérni, de azt látni kell, hogy a tanácssal még a kompromisszumos módosítókról tárgyalunk, de azt látni kell, mindenképpen el akarjuk érni, hogy egy teljes csomagot sikerüljön elfogadtatni, április 23-án az első olvasatban, vagy az első trilóguson, nagyon sok munkát kellett ehhez elvégezni a delegált aktusokkal kapcsolatban és a végrehajtási jogszabályokkal kapcsolatban. Kérem, tényleg dolgozik a szakbizottság, hogyha a német képviselők egymással kívánnak beszélni, akkor addig menjenek ki. Keményen dolgoztunk, a delegált aktusokon, illetőleg a végrehajtási jogszabályokon több mint száz ilyen jogszabályról van szó, ezeket, ezeket mind figyelembe kell venni, és a szövegbe szeretnénk ezt felvetetni. Azt hiszem, hogy ahol mi ezt javasoltuk, hogy sikerült ezt elfogadtatni. Egy sor technikai pontban is felvetettünk módosítókat, például a származással kapcsolatban, a termékek származásával. Itt van a parlamentnek egy konkrét elképzelése, illetőleg a jogszabályok alkalmazásával. Aztán eh, Le Grip asszony nevében elmondhatom azt is, hogy a júliusi plenárisig remélhetőleg sikerül eredményre jutni és megállapodásra jutni, és a jelenlegi eh, vámjog lejár, és egy újat kell elfogadtatni addig. Tegnap egy külön jogalkotási javaslat született, méghozzá modernizált vámkodex alkalmazásának határidejével kapcsolatban ehhez a megfelelő jogi kereteket kell kialakítani. Az én javaslatom az ebben az összefüggésben, hogy Le Grip asszony azzal, hogy ő vállalja a felelősséget a kiegészítő jogszabályok elkészítéséért. Természetesen együttműködik az árnyék előadakkal, és május másodikán el tudunk fogadni egy ajánlást a javaslattal kapcsolatban. A koordinátorok és a képviselők egy másolatot kapnak majd mélen. Azt hiszem egy oldal lesz. És azt gondolom, hogy utána folytathatjuk a munkát, a tárgyalásokat a trilógussal kapcsolatban, ahol el tudjuk fogadtatni majd az egész csomagot remélhetőleg. Ennyit tudtam elmondani Le Grip asszony nevében. Nem is tudom, hogy hol tartunk a jelentésekkel. Azt hiszem befejeztük. Annyit be, tudom a bevezetésképpen elmondani. Kérem a képviselőket, ha van kérdésük, akkor tegyék fel bármelyik említett jelentéssel kapcsolatban. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm az összes jelentéskészítőnek a munkát. Akkor pedig rá is térünk az első érdemi napirendi pontunkra, amely pedig Parvanova asszony jelentése. A nemek közötti egyensúlyra vonatkozóan úgy gondolom, hogy a Nőjogi Bizottság is foglalkozott ezzel a javaslattal, tehát a nemek közötti egyensúly a tőzsdényjegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében. Legrép asszony nincs itt, nem tudom, hogy valaki képviseli -e őt a népát részéről. Head asszony sincs itt. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk így eljárni. Én vagyok, úgy tűnik az egyetlen árnyék jelentéstevő, aki itt van. Parvanova asszony nyilván itt van, aztán a szocialisták részéről is van egy képviselő. De most akkor Parvanova asszonynak adom meg a szót, hogy bemutassa a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés tulajdonképpen a Júri és a FEM közös jelentés, és hát számos szakbizottság készít véleményt erről jelentésre, és én remélem, hogy a belső piaci szempontból sikerül majd némi támogatást és némi egyetemiséget hozni ebbe a vitás dossziéba. Hát itt ugye megpróbáljuk az egyenlőbb nemi képviseltet elérni az ügyvezetői testületekben. A tőzsdén jegyzett társaságok vezetői testületében jelenleg nagyon kevés nő foglal helyet, és nagyon lassú volt az előrelépés csak 0,6%-kal nő a számuk évent. Egy tanulmány azt mutatja, hogy a vezető testületekben a nők szerepe nagyon pozitív hatással lehet a, a vállalat eredményeire, illetve a belső piac működésére, is ez jó hatással lenne. Az Eurostat aratai és azt mutatja, hogy a fogyasztói döntések 70%-át a nők hozzák meg, tehát a gazdasági döntések meghozatalában ez jelentős javulást hozna, ha a fogyasztói döntéseket így a nők szempontjából is jobban figyelembe vennék. Ez is az egyik oka annak, hogy megpróbáltam ezt a jelentést a ebben a szakbizottságban kidolgozni. Három csoportját dolgoztam ki a módosításoknak. Az első a belső piac működésére vonatkozik, hiszen nők és férfiak egyenlő képviselete úgy gondolom, hogy megfelelőbbé teszi a fogyasztói döntések figyelembevételét a gazdasági döntésekben a statisztikák is azt mondták, hogy nagyon pozitív a kapcsolat a nemi sokszínűség és a vállalati eredmények a nyereségesség között. Szervezeti, pénzügyi szempontból is jótékony hatással van a nemi sokszínűség a vállalatok teljesítményére. Tehát eh, igazából bevált gyakorlatok cseréjére sor kerülhetne itt. Aztán a második csapatja a módosításoknak a jogbiztonságra fókuszál, tehát az unión belül jó lenne összehangolt jogszabályi kereteket teremteni, hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek több országban is jelen vannak, és az ő esetükben fontos a megbízható jogi háttér, így teljes mértékben ki tudják használni a belső piachoz való hozzáférés előnyeit, és ha ez, ez a jogbiztonság nincs meg, akkor ez a belső piac működését is negatívan érinti. Aztán a harmadik csoport a módosításoknak arra is vonatkozik, hogy, hogy jó lenne a demográfiai változás tekintetében is uh, kihasználni a, a nők szerepét is a vezetői testületekben, tehát a, Humán erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak a tehetség utánpótlás szempontjából fontos lenne a nők bevonása is, tehát jó lenne ösztönözni a vállalatokat arra, hogy, hogy a nemek közötti egyenlőség elveit vegyék figyelembe a vezető testületekben, és tegyék lehetővé az egyszerűbb hozzáférés a nők számára a különböző üzleti hálózatokhoz, az utánpótlási csatornákat is támogassák a nők számára. És, és a, az alapjogi kártó 23. cikkének betartását, illetve a szerződésekben lefektetett elvek betartását is meg kellene erősíteni. Aztán szeretném megemlíteni, hogy a módosítások benyújtásának határideje jövő szerdán április 17-én 12 óra lesz. Rendben, köszönjük szépen. Ha jól látom, akkor Philip Juven fog legrébb nevében szólni, öni a szó. Kő, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban Konstanz Le Grip, a néppárti jelentéstől nem tud most itt jelen lenni. Elol, felolvasom a hozzászólását. Köszönetet mond a jelentéstevőnek a nők részvételét, illetve a döntéshozatalban, és különösen a felső vezető testületekben az egyértelműen egy elsődleges célkitűzés. Lögrip úr osztja a a általános megközelítését, tehát így támogatja a bizottság irányelvi javaslatát. Emlékeztetni szeretne arra is, hogy a korábbi eszmecserék során gondolkodtunk arról, hogy az önszabályozásnak megvannak a maga korlátai, Éppen ezért a számszerű célkitűzések hasznos eszközt jelenthetnek, ahogyan ezt a több tagállambeli tapasztalatok is megmutatták. Néppárti jelentéstevőként szeretném önöket tájékoztatni, hogy számos módosító támogat Parvanova asszony módosítói közül a kettes, az ötös, a hármas és a tizen és a kilencest. Ezen kívül megemlítő, hogy van még néhány kérdés, néhány probléma, különösen az, hogy jogi szempontból hiányzik a világosság az egyes cikkeket illetően, és különlegesen utal a 7-es és 8-as cikkekre, amelyeket pontosítani kellene. Lögrip asszony emlékeztetni szeretne arra, hogy jelen pillanatban és néhány éve a fiatal diplomások valójában hölgyek, fiatal diplomás hölgyek, Éppen ezért nem kell tovább indokolni vagy igazolni a nők és férfiak közötti különbséget a vezető döntéshozatali szervekben, hiszen ez a tanulmányok befejezése után néhány évvel teljes mértékben indokolatlan. Ami a módosítókat illeti, jó lenne a tájra, a hatályra hivatkozni az egyes cikkek illetően, illetve a célkitűzések szerinte az egyes tagállamok jogszabályrendszere és kultúrájának tiszteletben tartása nélkül nem érhetőek el. Ami az vezetők kiválasztását illeti, a négyes cikk harmadik bekezdéséről van szó. Ezen kritériumokat pontosítani kell, hogy ezek valóban biztosítsák a nők és férfiak közötti egyenlőséget. Ezen kívül felveti a kérdést, hogy a bizottság megfelelő szakasznak tartja ezt a kiválasztást, hiszen az irányelv sem szünteti meg annak lehetőségét, hogy ezen kritériumokat körvonalazzuk, ugyanakkor mindenféleképpen a társasági jogban is kellene erre lehetőségeket keresni. A hetes cikket illetően a 10% alatti a alkalmazotti arányra vonatkozóan. Nos, itt Lögrip asszony ezen állásmódot támogatja, amely számos politikai frakcióban vitatárgyát képezte. Parvanova asszonyal és az jelentéstevőkkel eszmecserét fog folytatni majd Lögrip asszony, amely remélhetőleg gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gepárt asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Head kolléganőmet szeretném képviselni. Őnek is sajnos egy eset miatt haza kellett utaznia, ezért a mai délelőtt folyamán nem tud itt lenni, arra kért, hogy képviseljem én ebben a, ez a bizottságülésen. Két alapvető dologról lenne szó. Ahogy a Zsuven úr és Lögrép asszony nevében is ezt elmondta, és világossá tették. Manapság a, láthatjuk a nők legjobban képzett generációját, soha ennyire jól képzettek nem voltak a nők, ugyanakkor nagyon csekély a hozzáférésük a döntési pozíciókhoz az igazán nagy vállalatokban. És hát ez, ez úgy gondolom a társadalom helyzetét is jól illusztrálja, ezt egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy így folytatódjon a jövőben is. Azt is meg kell állapítanunk, hogy a nagy vállalatokban, de akár más vállalatokban, társaságokban is nyilvánvalóan úgy néz ki a helyzet, hogy még mindig létezik az üvegplafon a nők számára. És ez azzal is kapcsolatos, azzal is kapcsolatban áll, hogy nagyon erős hálózatok alakultak ki rendszerint a férfiak között, akik egymás között megosztják ezeket a vezető pozíciókat, és a nőknek egyszerűen esélyük sincs, hogy közéjük bekerüljenek. Éppen ezért üdvözöljük az Európai Bizottság ilyen irányú javaslatát, és Head asszony és üdvözli Parvanova asszony jelentését, hiszen ez a jelentés teljes egészében nagyon pozitívan közelíti meg ezt a kérdéskör. A jelentéstevő mindenek előtt azt hangsúlyozza ki a tervezetben, hogy, hogy a szabályok milyen eltérőek lehetnek az egyenlő bánásmódra vonatkozóan az egyes tagállamokban. És ezzel arra is rávilágít, hogy a belső piac működését ez nagyban akadályozza, ahogyan a vállalatok szabad hozzáférését a belső piac az unión belül szintén hátráltatja ez, ez az eltérő helyzet a tagállamokban. Hedasszony arra is felhívja a figyelmet, hogy gondoskodni kell arról, hogy közös szabályokat alkossunk, de ugyanakkor bizonyos fokú rugalmasságot is biztosítani kell a tagállamok számára, hogy valóban megfelelő a hagyományoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő megoldásokat tudjanak találni. Ami az alkalmazási körét illeti ennek a javaslatnak, Parvanova asszony a hatos módosítóban szeretne egy kivételt eltörölni. Ez a kivétel ugye arra vonatkozik, hogy azon társaságokban, amelyekben az alulreprezentált nem tagjai a munkáról kevesebb, mint 10%-át teszik ki, ezek mentesüljenek, de Head asszony úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos kivételt még egyszer át kellene gondolni, hogy pontosan milyen kivételekről is van itt szó. Jó lenne itt az érveket, ellenérveket még egyszer megvitetni. Ami a 9-es módosítót illeti, Head asszony és jó magam is úgy gondoljuk, hogy itt van még néhány problematikus kérdés, hiszen ez a módosító relativizálja azokat a következményeket, amelyekkel egy vállalatnak akkor kell szembenéznie, ha nem tartja be a szabályokat. Tehát itt az a kérdés, hogy ezt, ezt támogatjuk-e vagy sem, mi valószínűleg nem fogjuk tudni ezt ebben a formájában támogatni, tehát ezt még egyszer meg kellene vitatni. És akkor végül még három pontra szeretnék kitérni, amelyek Heid a számára, illetve a frakciónk számára rendkívüli jelentőséggel bír. Először is gondoskodnunk kell arról, hogy világos, átlátható szabályokat teremtsünk meg a személyzeti felvétel számára, tehát a munkaerő felvétel területén, különösen a felügyelő bizottsági tagok esetében is fontos lenni, azt hiszem sok esetben ez zárt ajtók mögött zajlik ez a döntési folyamat, a kiválasztás, ezt lát, átláthatóvá kell tenni. Ha egy poszt, egy pozíció megürül, akkor ezt nyilvánosá kell tenni, hogy egyáltalán legyen esélye nőknek is arra, hogy pályázzanak erre a posztra. Ami aztán az irányelv tervezett alkalmazási körét illeti, úgy gondolom, hogy át kellene gondolnunk azt is, hogy valóban csak a nagy tőzsdényjegyzett vállalatok számára kívánjuk-e bevezetni, vagy nem, mert valamennyi nagy vállalatra kellene, hogy érvényes legyen ez az irányelv, hiszen különben túl nagy a kockázata annak, hogy a tőzsdényedzett vállalatok egyszerűen úgy gondolják, hogy akkor a, kivonulnak a tőzsdéről annak érdekében, hogy ne kelljen eleget tenni ezeknek a követelményeknek. Tehát úgy gondolom, hogy ezt is még egyszer meg kellene vitatnunk. Aztán az utolsó pont a szankciókra, vonatkozik. Hedosszony, illetve a frakciónk úgy véli, hogy jó lenne a szankciókat megszigorítani, annak érdekében, hogy ezek a szankciók valóban rászorítsák a vállalatokat arra, hogy betartsák a, az uniós szinten megalkotott szabályokat. Úgy gondolom, Herasszony ezt jogosan követeli. Úgy gondolom, hogy számos területen láthattuk, hogy a szabálykövetés nem kifejezetten szigorú, senki sem foglalkozik a következményeket, tehát ezeket szerettem volna megosztani Hedasszony nevében önökkel. Köszönjük szépen! néhány szó részemről, és hiszen én is árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek. Sajnos a, a zöldek részéről nincs itt senki. Tudom, hogy Rüle asszonynak Németországba kellett visszautaznia. Az én aggodalmaim a következők ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nem vagyok biztos abban, hogy valóban érdemben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Parvani Vászony ugye számos módosítót dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy a nőket arra kellene ösztönözni, hogy, hogy a vezető testületekben foglaljanak el posztot, különösen gondolunk itt a magánszféra vállalataira. A közszférában ugyanis azt láthatjuk, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy sokkal több döntéshozói pozícióban találkozunk nőkkel, legyen szó az oktatási területéről, vagy a közigazgatásról, vagy egészségügyi szervezetekről, de nagyon sok magánvállalatnál nem ez a helyzet, nem ugyanilyen arányban képviseltetik magukat a nők a döntéshozatali pozíciókba. És hát tulajdonképpen ez az a probléma, amelyet orvosolni kívánunk. Valóban meg akarjuk változtatni az ezzel kapcsolatos kultúrát, és Parvanova asszony is az egyik módosítájában így fogalmaz, hogy, hogy valóban a, a női tehetséget, a társadalomban jelenlévő munkáról tehetséges és tudás teljes mértékben e, ki kellene bontakoztatni, és érvényre kellene jutatni, és hát ez kezdetől fogva nagyon és egyértelmű volt, hogy ez egy rendkívül szelektív intézkedés, amely valóban csak egy vetületére reagál ennek a kérdésnek. Itt ugye elsősorban nem ügyvezető igazgatói posztokról van szó, a tőzsdényedzett vállalatokban. Tehát, hogy ez nem egy általános megközelítés nem arról van szó, hogy általánosságban bátorítanák a nőket arra, hogy, hogy ügyvezetői, igazgatói posztokra aspiráljanak a nagyvállalatokban. Nyilvánvalóan hasznos lenne, ha lenne néhány nem ügyvezetői igazgató, a nő, aki a női nemből kerülnek ki, de de hogy a bizottság ezt tervezi, mi szerint eh, megfelelő jelentéstételi statisztikák alapján kellene ezt bizonyítani. Hát igen, nem ez a megközelítés, annyiból nem igazán erőteljes, hogy mert számos vállalat él ezzel a statisztikai jelentéstétele. És én, az én aggodalmam az, és itt e, e, egyetértek azzal, amit Gepárt, amire Gepárt asszony is utalt utolsó megjegyzésével, hogy a követelményeknek való megfelelés, tehát a végrehajtás, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a vállalati kultúra valóban megváltozik, pedig erre lenne nekünk szükségünk és itt ugye lehet, hogy a szabályok betartására fognak majd koncentrálni, és nem akarják a komolyabb szankciókat megvárni, és ez pedig azt jelenti, hogy valójában nem az igazi problémára fókuszálnak, hanem ez a tevékenységet eltéríti egy másik irányba. Tehát itt másféle jogi megoldást kellene találni, megpróbálunk ajánlásokat kidolgozni, hogy megpróbáljunk egy kicsit tágabb kontextusban is foglalkozni ezzel a témával, és valóban orvosolni ezt a problémát. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy ez egy probléma, és meg kell oldani, de a megoldás másban látjuk. A nyolcas cikkben foglalt rendelkezéseket meg kellene erősíteni, hiszen itt arra van szó, hogy azon tagállamokat, uh, ahol már tettek annak érdekében, hogy egyenlőbb legyen a nők képviselő döntéshozatalban, őket uh, arra bíztatnánk, hogy valóban konkrét intézkedéseket és szabályokat is hozzanak, és e, itt a végrehajtásban előrelépés és történjen, úgy gondolom ez fontos, ez például a hazám számára is fontos, úgy gondolom ez sokkal hatásosabb lenne, mint egy uniós, komplex rendszer bevezetése különböző szankciókkal és bírálatokkal. Úgy gondolom, hogy ez elterelni a figyelmet a probléma megoldására, éppen ezért sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy, a, hogy azokat a lépéseket, bátorítsuk, amelyeket a vállalkozások maguk dolgoznak ki, amelyekkel ők maguk ösztönözzék a nőket arra, hogy a vezető testületekben vegyenek részt. Tehát valóban én is azt szeretném, hogyha a vezető testületekben több nő lenne, hogyha ügyvezető és székekben is több nő ülne, így tudnánk a belső vállalati valóban megváltoztatni. Tehát mi fogunk néhány javaslattal élni Parvanova asszony fel, és meglátjuk, hogy sikerül-e előrelépés elérni azok alapján majd a jövőben. A felszólalók listán Stáler asszony és Kolcman úr is jelezte a szót. Kér valaki más, még ta... de először akkor Stáler asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Parvanova kolléganőnek a jelentését. Hogyha megnézzük a statisztikát, hogy mennyire kevés az Európai Unióban a nővezetők 6%-ról beszéltek, tehát nem némi matematika azt jelenti, tehát meddig tart az, amíg egy följebb jutunk tényleg, mit akarunk elérni? Tehát évről évre akarunk haladni, 0,6%-ról is beszélnek, tehát ez, ami az éves növekedés önmagában csak az Egyesült Királyságban eh, egy menedzsment iskola néztem meg, hogy mi történik valójában az egy, az országban, és amit látunk, az az, hogy a pénzügyi év első felében növekedésről beszélhetünk, 44%-ról, és a 26% volt az első fél évben. Ez a jelentés azt jelenteni, hogy a cégek elkezdték betartani a szabályokat, és tudatosították magukban, hogy mire van szükség az év második felében. Azt gondolom, hogy a jelentés eredménye is ezt mutatja, tovább kell dolgozni ezen a területen, és lényeges változtatásokról van szükség. Kulturális változtatásokról van szó, és ez nagyon nehéz egy cégen belül természetesen időre van szükség. 17%-nál járnak a nők, bár az Egyesült Királyság kormánya egy 25%-os cél tűzött ki. 250 részvény tőzsdéjegyzett cég van, és a 27%-uknál mondhatjuk csak el, hogy egyáltalán nők vannak náluk. 50% a lakosságnak, akik tehetségesek, stb. És Parvanova is az, asszony ezt mondja, 70%-ban még a döntéseket férfiak hozzák. Itt miről van szó? Azt gondolom, hogy észszerű lenne üzleti szempontból is, hogyha a nők megfelelően részt vesznek a döntéshozatalban. Ha megnézzük ezeket a témákat. Összességében azt mondom igen, de egyértelművé kell tenni jogilag a keretet. Az önkéntes lépések úgy tűnik, hogy nem dolgoznak. Én a kvóták támogatója vagyok az igazgatóságokban, mert azt gondolom, hogy ez a biztos garanciája annak, hogy egy gender egyensúlya, nemek közötti egyensúly alakul ki, mielőtt én még száz éves leszek. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos. Nagyon összetett a téma, hogy egy családügyek, gyereknevelés is ide tartozik, a munkahelyi környezet. A nagy kérdés, hogyan ösztönözzük az embereket arra, hogy végigjárják ezt az utat, hogy, mert ehhez támogatásra van szükség, ezt mind figyelembe kell venni, de lépésekre van szükség, akcióra van szükség. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a téma, és mindenképpen érdemes alaposan megvitatni. Egyetértek, tényleg eh, érdemes megvitatni, mert fontos a téma. Teljesen egyetértünk. Jó, csak az a kérdés, hogy ez az eszköz a megfelelő. Kreutzmann úr, Gebhardt kolléganő nincs most itt, egy néhány megjegyzést azért szeretnék tenni. Az első, a, meg kell nézni az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot. Ez két külön szervezet. Világos, hogy kiválóan képzett nők dolgoznak és természetesen egy felügyelőbizottságban könnyebb kvótát bevezetni. Tudom, a német kormány nem támogatja a pártom általában szkeptikus, de ha már így közelítjük meg, viszonylag egyszerű az FB-ben megfelelő képviseletet létrehozni. Gephardt asszonynak azt is mondom, Németországban létezik a beleszólás, az együttdöntés rendszere, az úgynevezett Mitbestimmung, és nem elég, hogyha a tőke oldalán ott vannak a megfelelő kvóták, másik oldalon is a szakszervezetek nem feltétlenül akarják ezt, tehát a munkavállalói oldalon is be kéne vezetni a kvótát. Tehát vezessék be a kvótát a felügyelőbizottságban, a, a szociáldemokrata kollégák vegyék figyelembe, hogy a szakszervezet ehhez mit szól. Sokkal nehezebb a helyzet az igazgatóságok szintjén. Vannak tapasztalataim egy nagy cég vezetésével kapcsolatban. Tehát, hogyha egy igazgatóságban csak vegyészek vannak, tehát egy vegyipari vállalatról van szó, akkor szükség van a jól képzett nőkre. Hát nyilvánvalóan alul kezdenek az emberek, és szépen felépítik a karrierjüket, időbe kerül egy karrier felépíteni. Nem lehet egyik napról a másikra ezt megcsinálni. A gazdaság már elkezdett másképp gondolkodni. Ők is pontosan tudják, hogy nyomást gyakorolnak a BASF-re gondoljanak csak. Tehát egyetlen nő se lett volna, akik el se tudták képzelni, aztán három-négy év alatt óriási változás történt, és ezt elmondom a hő hölgyeknek. Miért? Azért, mert a nőknek hátrányuk van, igen, a gyereket szülnek, és akkor kiesnek a munkahelyükről. És ha megnézi az ember, hogy ki van vezető pozíciókban, olyan nőkről van szó gyakran, akik az életüket úgy alakították, hogy nincsen gyermekük, mert a karrierjükkel foglalkoztak. Ez a valóság. Különbséget kell tenni az ágazatok között, és vannak ágazatok, ahol nagyon sok nő dolgozik, és ott persze sokkal több az igazgatósági tag a nők körében is, aztán vannak műszaki területek, világos, egészen más ágazatok. És hogyha a képzettséget vesszük figyelembe, és nem a nemet, akkor, és ebben egyetértünk remélem, hogy ez így kell, hogy legyen, akkor időt kell szánni a dologra, hogy a politikai szándékainkat megfelelően tudjuk képviselni, hogy ne értsük félre a dolgokat. Tehát időbe tart egy ilyen nagy feladatot átültetni a gyakorlatba. Ezt szerettem volna elmondani, és ez a hálózatokkal nem függ össze. Egyszerűen azért, mert nézzék csak a következő a helyzet hogyha csúcspozíciókra törekednek a nagyvállalatokban, akkor három javaslatra van szükség. És mi van, hogyha nincs nő, akit javasolnak? És nagyon fontos a gyerekek nevelése, és a gyerekek a nagy cégeknél például foglalkoznak a gyerekekkel. A BSF-nél van egy saját óvodája a cégnek, és hogyha hat óráig tart egy nagy ülés, és az ember oda telefonál, akkor figyelnek a gyerekre akármeddig. Ez a döntő jelentőség, hogy a cég törődjön a gyerekekkel. Tehát olyan nem lehet egy nagy cégben, nem lehet igazgatóságban valaki, aki azt mondja, hogy négy órakor mindenképpen haza kell mennie, mert a gyereket el kell hozni az óvodából. És ez a, ezt csinálják a nők, tehát az egyenlő esélyeket meg kell teremteni a nők és a férfiak között. Valóban, teljes joggal nagyon gyakran jobb eredményeket érnek el, mint a férfiak, de hátrányos helyzetből indulnak. És ebben egyetértünk, ezt kell megszüntetni, ezt a hátrányos helyzetet, hogy konkurálhassanak a férfi kollégákkal. Ez egy kulturális módosítás is jelent. Merkel Márbornak igaza van, de ha nem teremtjük meg az alapokat, a feltételeket ahhoz, hogy tényleg egyenlő esélyekkel induljanak a nőkkel, akkor mindig hátrányban maradnak a nők, és nagy kár lenne mert a legjobbakat akarjuk a megfelelő pozícióba, és nem azokat akarjuk kiválasztani, akik a nemű kokánál fogva előnyt élveznek. Köszönöm Jürgen Kreutzmannnak, Farben és Perez kolléga, Ferhajen kolléganő. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nos, mindaz, ami ma délelőtt elhangzott, az nincs ellentmondásban, amit Gebhardt hogy mondott, az nem megy szembe azzal, amit Kreutzmann úr mondott. Arra kell ügyelni, hogy ne legyen túl rövidlátó körül a gondolkodásunk. Most az elnökségeket egy adott idő alatt megfelelő százalékban ellássuk nőkkel, hát ez nem változtatja meg a kultúrát. Itt Krajcman úrnak igaza van szerintem. Igenis, valahol középen, a középszinten már a vezetőket úgy kell kezelni, ez eltart egy darabig, onnan indulva lehet ezt elérni. Ezt akarjuk. Hány éve akarjuk? 10-15-20 éve már a téma felvetődött több nőt a vezető pozíciókba, meddig jutottunk és húsz év múlva, vagy húsz év alatt igazából a jól képzett nők se tudtak vezetői pontra jutni. Több a műszaki szakértő a nők között, több a vegyész a nők között, mint valaha. Általában a legjobban képzettek a főiskolákról a nők, ugye, és nem jutnak vezető pozícióba is. Megint csak egyetért más életvezetésük van, van egy klasszikus kép a nőkről, a gyerekeket nem tudják elhelyezni, és ez az összes államra vonatkozik szinte. A kérdés az, hogy ez kizárólagosok? És adott esetben vannak bizonyos mechanizmusok és bizonyos pozíciók az elmúlt években, klasszikusan akarják feltölteni ezeket. Vagyis azt hiszem konstruktív módon kell gondolkodnunk ezzel kapcsolatban, át kell törni ezt az ellenállást. Mert ha itt nem változik meg a gondolkodásunk, hosszú távra nézve, akkor állandóan kvótákkal operálunk, és ez nem fog segíteni. Vagyis ez az első lépés lehet, amit megteszünk, és hozzá ezzel párhuzamosan Ugye amikor azt mondjuk, hogy nők kerüljenek a vezető pozíciókba, és kötelező a nőket támogató terveket készítsenek, de ide tartozik az óvoda, üzemi óvoda, vállalati óvoda, munkalehetőségek, rugalmas megközelítése, hogy otthonról dolgozhassanak adott esetben, tehát családbarát munkahelyekről beszélünk, amíg nem kötelező módon írjuk elő a tőzsdei jegyzett cégeknek azt, hogy ezzel foglalkozzanak, addig nem fogunk tartós eredményekre jutni szerintem, és nem lesz nagy változás. Vagyis azt kell, hogy mondjam, a vállalatnak kell készíteni egy nőket támogató tervet, ez beletartozik ebbe az anyagba. Mrs. Erigoyan Perez. Perez kolléga. Köszönöm. Csak néhány észrevételt szeretnék tenni a kollégák felszólalásaira reflektálva. Egyetértek Styler kolléganő mondottakkal. Értem, hogy valamennyi jelenlévő kolléga az idővel együtt haladó személy. Ortega Gasset spanyol filozófus mondta, hogy az a nő vagy férfi, aki nem halad együtt a korral, az a lehetőségei alatt él. Most, hogyha megvizsgáljuk a nők és férfiak helyzetét Európában, akkor láthatjuk, hogy a nők több mint 50%-ban vannak jelen a társadalomban, ennek ellenére alul reprezentáltak a vezető testületekben, a felelős pozíciókban. Hallottuk, hogy milyen hátrányokkal küzdenek a nők, mi több dolgot is képesek vagyunk egyszerre elvégezni, szakképzettek vagyunk, ügyesek, dolgosak. Itt kvótarendszerre van szükség, mert tudjuk, hogy nagyon kevésre lenne szükség ahhoz, hogy előre lépjünk, de ha nem lépünk előre, akkor csak hátrafelé csúszunk. Itt nem csupán a nyolcas cikk módosításáról van szó, hogyan az elnök úr mondta, ezen jóval túl kell lépni. A mentalitást kell megváltoztatni, amely a nőt nem helyezi ugyanarra a szintre, mint a férfiakat a szakmai képességeik szempontjából. Good, thank you. Well, we've had a very large debate. Köszönöm szépen. Élénk vitát folytattunk eddig. Kívánna még valaki hozzászólni. Azt gondolom a bizottság, vagy az Európai Bizottság van, kíván-e valaki hozzászólni? Inkább egy belső vita folyt eddig. Röviden kérem mutatkozom. Mihály Gontek vagyok. Az, az egyenlő esélyekkel foglalkozó részlegnél dolgozom a jogi főigazgatóságon. Szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek az elvégzett munkáért, köszönöm a szakbizottságnak, hogy ilyen gyorsan, ügyesen dolgoznak a témában. Az Európai Bizottság mindenképpen erős üzenetet kíván küldeni a tagállamoknak és ez vonatkozik a parlament megközelítésére. Gyorsan szeretnénk dolgozni ebben a témában és haladást elérni. Köszönöm. Parvánova kolléganő, kívánja összefoglalni, de vegyük figyelembe azt, hogy mi történik a következő lépésekben. Köszönöm szépen az összes árnyék előadónak, az összes kollégának, akik elmondták a véleményüket. Teljesen egyetértek, hogy nehéz egy szervezeti kultúrát megváltoztatni, vagy egy vállalati kultúrát megváltoztatni, de az adatok azt bizonyítják, hogy természetes módon ez nem történt meg az elmúlt évszázadok során vagyis itt az ideje, hogy szabályozzuk a témát, és büszkék vagyunk az EU-ban arra, hogy az egész világon élenjáróak vagyunk az egyenlő elbánásban, az emberi jogokban. Nem látok akadályt abban, hogy szabályozzuk a nők helyzetét a döntéshozatalban. Itt nem csak a vállalati vezetésben van szó, igazgatóságban van szó, vonatkozik ez a politikai életre és más területekre is. Most nem kívánok filozofikai vitát folytatni, de azt elmondhatom, mindent el fogok követni annak érdekében, hogy megtaláljunk egy közös álláspontot az IMCO érdekében, illetőleg az IMCO pozíciója legyen jól képviselhető. Ennek érdekében kompromisszumokra törekszünk a módosítóknál. Csak hogy tisztázzam, a hatos módosítót szeretném felvetni a alul képviselt nem kérdése. A munkahelyen a munkaerőnél kevesebb, mint 10, munkaerő kevesebb, mint 10%-a, ugye ez egy kivétel lenne, hogyha az egyik, az alul, a kevésbé képviselt nemről van szó. Itt ez, a számos olyan esetről van szó azonban, amikor nem csak a nemekről van szó, hanem a szakképzettségről is szó van, ezt is figyelembe kell venni mindenképpen, és ezért nem támogatom a kivételt, ezért azt gondolom, hogy figyelembe kellene venni azt is, hogy vannak olyan cégek, üzletágak, ahol az alul képviseltsége a nőknek nem azért alakult ki, mert a társaság olyan, hanem kevesebb lehetőség van arra, hogy egy adott területen dolgozzanak a nők, például a megújuló energia esetében, vagy a bankszektornál. Aztán még egyszer megismétlem, hogy, hogy mi történik a jövőben ezen a területen. Várom a módosítókat. Árnyék elődi ülés lesz, és megállapítjuk, hogy ez mikor lesz még mindenkinek megfelel. Április 17-e szerda délben lehet leadni a módosítókat, vagy addig lehet leadni a módosítókat, aztán május 29-e a következő pont a módosítók, és aztán az elfogadás május 30-a. Köszönöm szépen, rendben. Köszönöm Párvánova kolléganőnek, köszönöm a többi kolléga együttműködését és nagyon pontosak vagyunk a mai napon. Két szavazás lesz a mai napon. Először is van itt egy vélemény, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a határokon átnyúló polgári ügyek. Hans Peter Mayer kap először szót, hogy bemutassa azt, hogy miről beszél. Hogyha nincs hossz fűzni valója, akkor rögtön szavazhatók is akár. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Rövid ideig, amíg a listákat, a szavazólistákat kiosztják. Nincs nagy vita ebben a témában. Valamennyien azt akarjuk, hogy határokon átnyúló jogviták esetében az emberek lehetőséget kapjanak pénz hiány is arra, hogy az igazságszolgáltatást igénybe vegyék. A szavazó listán látják, hogy születtek kompromisszumok, nem volt ez túl nehéz egyébként, egy-két szóbeli módosító is van, ezekről sincs nagy vita egyébként, legalábbis az eddigi visszajelzések ezt mutatják a többi frakcióból. Úgy gondolom, hogy simán megy a szavazás a polgárok érdekében. Köszönöm szépen. Right, okay. Köszönöm szépen. Kíván az árnyék előadók közül valaki hozzászólni, akkor szavazzunk. Egyes módosító következik. Ez egy új bekezdés. Az előadó készítette, ki támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadtó. A második módosító megint csak az előadó támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadta. Hármas módosító Perez. Ki támogatja? Ellenszavazat. Magukkal hozták a szavazókártyákat? Akkor elektronikus ellenőrzés következik. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Uh, I'm, will you close the vote? Lezárom a szavazást. Right, okay. Right, so that is carried. Elfogadtuk. 13 hét arányban. Az első kompromisszumos kitámogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Aztán részenként szavazunk. A hetes módosító Perez módosítója. Az első részről szavazunk. A hetesnél kitámogatja ellenszavazat. Egyértelműen elfogadtuk. Második rész kitámogatja ellenszavazat. Azt gondolom, hogy szükség van az elektronikus szavazásra ebben az esetben. Megnyitom. Hát 12 Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-12 volt az eredmény, ez elutasítást jelent. A nyolcas és szóbeli módosító, erről már beszélt az előadó, ki támogatja ellenszavazat. Azt hiszem, hogy ezt egyértelműen elfogadta. Nyolcas oka fogyott, kilences. támogatja ellenszavazat. Elfogadtuk egyértelműen. Ötös kompromis, ö, kettes kompromisszumos ellenszavazat. Elfogadtuk. 12-es módosító Rosfor kolléga támogatja. Ellenszavazat. Elfogadtuk. 13-as módosító megint csak Rosfor mellette. Ellene egyértelműen elfogadtuk. 14-es az előadó szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Rosfor, mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, támogatja ellene, elfogadtuk. 17-es módosító következik. Azt hiszem részenként szavazunk. Alda kérte. 17-es. Első részről szavazunk. Támogatja. Ellenem. Világos, hogy elfogadtuk. Második rész. Támogatja. Ellenszavazat. Ezt is elfogadtuk. 18-as módos Perez kolléga Egyre többen érkeznek, ugye megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, mit mondtam? A 18-asról. Pitikainen kolléga is itt van. Lezárom a szavazást. Elutasítva 12-16 arányban 19-es módosítom Mayer. Mellett ellen elfogadtuk. 20-as módosító, Perez kolléga. Megnyitom a szavazást, megint csak elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 11-17 arányban. 21-es módosító Perez támogatja, ellenszavazat. Egyértelműen elfogadtuk akkor a tervezetről szavazunk összességében elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Mayer úr véleményéről. Itt az én kártyám is. Lezárom a szavazást. 27 szavazat, egy tar... gratulálni szeretnék Mayer úrnak. 27 igen szavazatot kapott. Akkor pedig folytatjuk a munkát. A pirotechnikai eszközökkel foglalkozó előírásról van szó. Most Vojtova kolléganőnek adok szót, mielőtt a szavazásra kerülne a sor, nézzük meg a kompromisszumban szereplő tényállást, és röviden számoljon be arról, hogy a három oldalú párbeszédben hol állunk az új jogalkotási csomag területén. Örülök, hogy szót adhatok neki. Köszönöm szépen, csak annyit szeretnék elmondani, ez a három oldalú megvezetés, ez kilenc irányelvre vonatkozó csomag egy részére vonatkozott csak. Ezek, ezek az árucsomag csomagban, a 2008-as csomagban található uniós jogszabályokra vonatkozó háromoldalú tárgyalások. November óta tárgyalunk erről a pirotechnika irányábra, ezt kivettük az árócsomagból, és szavazásra bocsátottuk azért, mert mert szükség volt arra, hogy még a júliusi a hivatalos közönben történő, a hivatalos történő közöse előtt is nyilvánosságra kellett hozni néhány módosított. A szakbizottság a módosításokat, ha esetleg kis változtatással is, de támogatta, a szabályoknak itt ugye a modernizálására kerül sor. Ennek, ér, ennek jegyében a vállalatok szervezeti kérdéseit megkönnyítjük, és könnyebben forgalomba hozhatják a termékeket, ugyanakkor az európai fogyasztók pedig biztonságosabb termékekhez jutnak azért is, mert a felügyeleti hatóságok az új irányelv alapján nagyobb hatáskörre fognak rendelkezni, kivonhatják a piacról a veszélyes termékeket, illetve szankciókat róhatnak ki, például Ázsiába származó rossz minőségű termékek esetében is felléphetnek. A vállalatok ugyanakkor nagyobb jogbiztonságot is fognak élvezni a jövőben. A nyomon követhetőséget is megerősít, említettük, például a veszélyes pirotechnikai termékek eh, esetében kevésbé administratív, eh, eh, kevesebb administratív teherrel, de nagyobb elektronikus nyomon követhetőséggel fog megvalósulni, ez a fogyasztók biztonságát is és szolgálja. A ciprusi és az ír elnökséggel is nagyon hasznos tárgyásokat folytattunk, de aztán a komitológiai eljárás terén itt megint felmerültek a szokásos általános problémák. Itt ugye a tagállamok nagyon kevés bizalmat helyeznek belénk, és a, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta próbálkoznak azzal, hogy lehetővé tegyék azt, hogy a konzultációkban automatikusan részt vessenek a tagállami szakértők, és ez valójában ugye szorosan nem tartozik az árucsomag témájához, de itt is vannak olyan rendelkezések, amelyek esetében ez kérdés felmerült. A legutóbbi három oldalú egyeztetés során az elnök úr hatatos segítségével is megpróbáltuk olyan megszabkezést találni, amely az a tanács és a bizottság számára is elfogadható lenne, és az alapvető jogi aktusokkal is uh, összhangban van. De nagyon sok esetben a korreper ugyan hozzájárult a, a végső kompromisszumokhoz, de mégis folyamatosan változtak az álláspontok, és én árnyék előadóként én a korreper által javasolt szöveget elfogadtam két kifejezés kivételével, itt például az illetékes szereplőség eljárási szabályára kívánunk hivatkozni, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság jogi szolgálata is egyetértene az én módosításommal, ezért én úgy gondolom, hogy ez a nem túl nagy mértékű módosítás, amelyel tulajdonképpen a nyelvészek kellene, hogy foglalkoznak, tehát én úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság ezt a kompromisszot egy kis módosítással el fogja fogadni, ugyanígy fogja eljárni a tanács is. De az árucsomag többi részre való tekintettel valóban azt szeretném, ha a tanácssal sikerülne június végén megállapodásra jutni, éppen ezért kérném a tanácsot, hogy a jövőben ne hajtson végre ilyen utolsó perces uh, módosításokat, hiszen ezekre nincs igazán szükség az árucsomagban található irányelvek kiigazításához. Tehát nem kérünk újabb meglepetéseket, mert ha újabb meglepetésekkel szolgálnak, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy nem sikerül majd a nyolc irányelvre vonatkozó árucsomagot lezárni a nyári szünet előtt, ahogyan azt terveztük. Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, a titkárságnak, az árnyék előadónak, és különösképpen az asszisztensemnek, valamint a jogi szolgálatnak is köszönetet szeretnék mondani mindenki aki rendkívül módon rugalmasan járt el, amikor tényleg ö, megpróbáltunk megállapodásra jutni és új ö, megfogalmazást állni, annak érdekében, hogy a szakbizottság által elfogadott álláspontot érvényre jusson, ugyanakkor a partnereink számára is elfogadható legyen a szöveg. És szeretnék mindenkit arra felhívni, hogy szavazza meg ezt a tervezetet. Elnök úr, köszönöm szépen. Kíván-e bárki szót kérni, árnyék előadók, nem? Akkor, akkor elektronikusan szavazunk. Tehát a oldal tárgyalások első olvasatának eh, esetében megnyitom az elektronikus szavazást. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Ez nagyon hasznos lenne, ha ezt megtennék. Lezárom a szavazást. Tehát 28 igen szavazattal eh, elfogadva, nem volt szavazat egy tartózkodásot. Köszönjük szépen, Roltova asszony! Tehát ez az árócsomag a májusi plenárison kerül majd szavazásra, amikor is a plenárisan bemutatjuk ezt, és ahogy mondtam, szavazásra is fogja ezt bocsátani, és akkor lezárul ez a jogalkotási folyamat. Úgy gondolom, hogy Rojtova asszony is mondta, nagyon komoly alapokon állunk, és nagyon komoly kiindulási pontunk van arra, hogy a teljes csomagot lezárjuk a tanácssal, miután sikerült néhány eljárási ügyet a, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a megállítási jogi aktusok esetében megoldanunk, így talán sikerül majd gyorsan előrelépni a többi irányelv esetében itt nagyon komoly technikai munkára is szükség van, és Rojtova asszony és csapatában eh, nagyon komolyan részt vett, és nagyon sokan egyszerűen nem is látják azt, hogy mennyi apró részletre, milyen aprólékos munkára van szükség, hogy egy ilyen dossziét lezárjuk. Tehát a, a színfalak mögött hihetetlen sok munkát kell elvégezni, tehát köszönet ezért, és ebben az esetben most nem voltunk felkészülve arra, hogy a tanácsa meg tudjunk állapodni. Köszönöm szépen. Most pedig egy és indítványra vonatkozó tervezett a következő napirendi pontunk, itt ugye az INTA szakbizottság által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványról van szó, az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról szóló állásfoglás kapcsolatban kértek fel minket módosításokra. Nem volt igazán komoly lehetőségünk arra, hogy megvitassuk ezt a, a frakciókkal. Most pedig szeretném, hogy ezt, ha ezt jobbá adnánk. Nincs igazi előadója ennek a kérdésnek. Nem tudom, hogy valamelyik frakció koordinátora kíván-e szólni, vagy azonnal szavazhatunk. Ha nem, akkor azon a szavazásra is bocsátom ezt a kérdést, de talán a jövőben érdemes lenne egy állandó előadott kijelölni az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. A jövőben ez nagyon hasznos lenne, hogyha eh, ha ez megtörténne, és talán a frakciók váltakozva eh, tölthetnék be ezt a pozíciót. Akkor nézzük meg a módosításokat. Tehát akkor vannak itt ugye módosít, kezdjük a kettes bekezdés, 13-as módosító mellette, ellene, ezt egyetemben elutasított 14-est visszavonták, aztán 15 es Lüdekád úrtól mellette, ellene, elfogadva, következő, mellette, ellene, de ezt ellenőrizzük akkor. 18-as módosítóra megnyitom a szavazást. 16 igen szavazattal, 13 nem szavazattal elfogadva. 21-es módosító, Kálló asszony módosítója mellette, ellen, elutasítva. 21-es módosító videóholcó módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette ellene elutasítva. 21-es módosító a mellette ellene elfogadva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 ös módosító mellette ellene. De ez enyém volt, köszönöm szépen a bizalmat, tehát elfogadták a képviselők. 27 ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene elfogadva. 29-es módosító mellette ellene elutasítva. 30 es módosító mellette ellene elfogadva. 31-es módosító az enyém, mellette ellene ezt is elfogadhatok. 32-es módosító szóbeli módosítása Schwab úrtól, mellette ellene elfogadva. 33-as módosító mellette ellene elfogadva. 35-ös módosító mellette ellene elfogadva. 35-ös mellette ellene elfogadva. 36-os mellette ellene elutasítva. 37-es Schwab és a többiek mellette ellene elfogadva. 38-as Weidenholzer mellette ellene elutasítva. 39-es részenkénti szavazás, az áldekért ezt. Az első részről szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Kett, második rész mellette, ellene, elutasítva. 40-es módosító lökögárdótól mellette ellene elfogadva. 41-es Schwab és kollégái mellette ellene elfogadva. Preambulum bekezdések 1-es módosító mellette ellene elutasítva. 2-es módosító, ugye a 18-as kapcsolatot ezért elett fogadva, 5-ös mellette ellene elutasítva. Hármas módosító lökegárd mellette ellene elfogadva. A négyes módosító kiegészítésként, itt ugye a consumer fogyasztó szóval egész ki a szöveg, mellette ellene egyetemen elfogadva, a hatos módosító mellette ellene E, mellette még egyszer, ellene, elfogadva egyeteműen, hetes módosító mellette, ellene, elutasítva, nyolcas módosító mellette, ellene, elfogadva, tehát 9-es, 10-es, 11-es, 12-es blokkban szavazzunk, ugyanarra vonatkoznak mellette, ellene, elutasítva. Köszönöm szépen! Ezeket a javaslatokat az INTA szakbizottságnak fogjuk beterjeszteni az IMCO szakbizottság egészének nevében, és április 23-án, 24-én kerül sor a szavazásra az Intában, illetve a májusi plenárison, pedig a plenáris is dönt erről a kérdésre. Svábor kíván-e szót kérni? Valaki más kíván-e hozzászólni? az INTA szakbizottság nyilván támogatni fogja ezeket a javaslatokat. Köszönjük szépen, és akkor ezzel a végére értünk a szavazásoknak, a mára tervezett szavazásoknak. Miért három perccel korábban értünk a szavazás végére, de ez olyan kis előny, hogy talán az előadó már most is szót tudnak kapni. Most pedig a Correa de Campos professzor úr véleménytervezetéről foglalkozunk, ez pedig a belső energiapiac működé képessé tételéről szól, és akkor meg is adom Correa de Campos úrnak a szót, majd Schwab úr, pílen, asszony, majd pílen úr, illetve Mendes úr is szót kapnak. Úgy látom, hogy a zöldek nevében nincs itt senki, de minden esetben megkapják az árnyék előadók és a kollégák, akik szólni kívánnak a szót. Nem tudom, hogy a bizottság részéről megérkezette már a képviselő, de valaki fog jönni. Talán Bernac asszony lesz az Minden esetre valaki a bizottság részéről hamarosan meg fog kérdezni. Nem tudom, hogy hallottak -e arról, hogy a napi rendet megváltoztatok, és korábban kerül sor erre a napi rendi pontra, de minden esetre most akkor Correa Kampos Campos professzor úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a vélemény Buzek úr jelentésének véleményezése, ez a belső energiapiac működékepedési tételéről szól. Ez ugye még a születőben van, még számos akadályt kell leküzdeni, gyerekcipőben járunk. És azért is van szükség az integrációra, hogy a versenyképessébbé tegyük, a belső piacot, az, az energia területén alacsonyabbak legyenek az árak, és így tovább. Az első energiacsomag végrehajtása még nem valósult meg teljes mértékben. De rendkívül fontos az, hogy szankciókat, büntetéseket is bevezessünk. Fontos az, hogy hogy ezek a szankciók gondoskodjanak arról, hogy valóban betartsák a szabályokat, és valóban fellépjünk azon tagállamok ellen, akik nem tartják be a szabályokat, illetve a piacok e, torzulnak esetleg, ott is fel kell tudnunk lépni. És ezek mellett a megújuló energiaforrások alkalmazását is támogatni kívánjuk. Az Európai Hálózat finanszírozási eszközre vonatkozó költségvetési tételnek prioritásnak kell hűletes kell élveznie, de emellett, amint mondtam, a megújuló energiaforrások integrációját is támogatnunk kell, a versenyt is támogatnunk kell, illetve az ellátási csatornák diversifikációját is, és a szabályozott áraktól is meg kell szabadulnunk. Mindenképpen a fogyasztók előnyeit kell itt szem előtt tartanunk, és átláthatóbbá kell tennünk a számlázási gyakorlatokat és az energiapiacon. Itt következetes információkat kell látni a fogyasztókat, elsősorban meg kell védeni a legsérülékenyebb fogyasztókat, és tehát megfelelő mechanizmusokat kell ennek érdekében is kidolgozni, a konfliktusok megoldására is megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni, a tájékoztatásra vonatkozó és és hát a fogyasztóknak mindenképpen aktívabb szerepet kell játszaniak a belső piacon, és ugyanakkor biztosítunk kell azt is, hogy a belső piac számukra kell járni. Mindezek a szempontok a véleményben érvényre kell, hogy jussanak, és a, a, a nemzeti piacok operatív integráció is további fontos szempont tehát itt a belső piacon belül is fontosabb a nagyobb átjárás, a nagyobb versenyképesség. Végül pedig szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akiket uh, uh, hozzászólásom elején nem említettem meg, mindenkinek köszönetet mondok, aki részt vett ebben a munkában, akik hozzájárultak az, hogy a jelentésben kifejezésre tudjuk juttatni a szakbizottság aggodalmait. Nem szabad arról megfelelkeznünk, hogy mi szerepünk itt nem a tökéletes technikai megoldások megtalálása, hanem a fogyasztók védelme. A fogyasztókat pedig leginkább azt szolgálja, hogyha világosan, egyetemes jól működik a belső piac. Elnök, köszönöm szépen, Schwab úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először Korea de Campusnak szeretnék köszönetet mondani véleményért. Úgy vélem, hogy ez viszonylag röviden tömören világossá teszi, hogy az energia belső piac továbbfejlesztésében miről is van szó. Az egyes követelmény, illetve a kettes követelmény is tetszik nekem, tehát először is a végrehajtás, az alkalmazás fontos azt, illetve amiről már határoztunk, ezt kell prioritássá tenni, és Corella de Campos ellen vagyok azt illetően, hogy a bizottságnak nagy nyomással kell érni a tagállamok felé, mert amíg a határokon átnyúló létesítmények nincs, nem léteznek, addig nem tudunk belső piacot létrehozni, és amit elhatároztunk az elmúlt években ezzel kapcsolatban nem lehet hatásos. Aztán itt van a szabályozott energia ára megszüntetése a fogyasztók számára. Ez a tagállamok joga, ez jogos a követelmény, azonban véleményem szerint egyes helyeken ki lehet egészíteni ezt a véleményt a következőképpen. El tudnám képzelni, hogy a szerződés szegési eljárás illetve jobb differenciás legyen a harmadik csomagot illetően, valamint az európai verseny előírások alkalmazását illetően más részről, hiszen világos, hogy vannak követelmények, amelyeket vállaltak a tagállamok, és a tanács együttdöntési eljárás során hozta ezeket a döntéseket, ugyanakkor az európai versenyjog végrehajtásáról is szó van a magángazdaságot illetően, és ez magángazdaságot különleges követelményekkel állítja. Másodszorban itt a versenyjogra való közvetlen hivatkozást kicsit jobban szemléletessé kellene tenni, hiszen 2007-es évtől kezdve itt van a 2014-es energia belső piac céljának elérése, amely a versenyt megfelelően ösztönözheti. Bulgáriában és Romániában új eljárások nyíltak a szabad energiakereskedelem akadályozása miatt, és más tagállamok ellen is, ahol egyéni megállapodások uralkodnak, és újabb akadályok épülnek fel, és így az energia belső piac veszélybe kerül. Nos, Koreide Campos kolléga talán itt van még két másik kritikus pont, amit szeretnék megemlíteni. Itt megint csak megjelenik ez a követelmény a jelentésben, hogy a védelemre szoruló fogyasztókat jobban védeni kellene. Úgy vélem, hogy valójában itt az a veszély, hogy Európa középtávon energia szegénységet hozhat létre, ezt teljes mértékben elfogadhatatlan elképzelésnek tartom. De az, hogy az energiaterületen különböző féle védelmi szintek legyenek, ezt kérdésesnek tartom, mert más ágazatokban ugyanazok a kérdések merülnek fel, és minden egyes ágazatban a különleges védelemre szoruló fogyasztók tekintetében különböző szabályokat teremteni. Hát szerintem egy horizontális szabály egyszerűbb lenne a belső piac számára, egyszerűbben kezelhető. Másodszorban itt van az új közös vitarendezési mechanizmus, ez üdvözlendő. Fontún asszony jelentése foglalkozott ezzel, valamint az alternatív vitarendezéssel foglalkozó jelentés úgy szintén azt hiszem, hogy meg kellene várnunk, hogy ez a két mechanizmus hogyan is hat, amelyek az energiaágazatra is érvényesek. Összességében egy nagyon kedvező vélemény ez. Köszönöm szépen, és remélem, hogy jó kompromisszumokat találunk majd. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Manders úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni nagyon fontos, hogy az energiával foglalkozzunk. Egy néhány dolgot azért szeretnék kiemelni. Andreas előttem már említette. A megvalósíthatóság az egyik téma a határokon átnyúló rendszereknél. Az egységes energiapiacnál ez egy központi felvetés, ahol a szuper hálózatokról beszélünk, a gáz, az áram és az olaj területén egész Európát átfogó hálózatokról kell beszélnünk. Ehhez megfelelő intézményi politikára van szükség 3 milliárd euró, még mindig a luxemburgi bankoknál van ez elég sok pénz, meglehetősen sok német és más is van, aki a pénzét Luxemburgban parkoltatja ezt a sok milliárd eurót. Jó lenne, hogyha a szuperhálózatra költenék azt a pénzt, amit eddig Luxemburgban fialtatnak. Egész Európának érdeke lenne. Jó lenne a megújuló energia számára is, hogyha ez a pénz előkerülne. Egyébként hiszen azt látni kell, hogy nem könnyű kérdés ez, hogyha a kiépültek a vezetékek, akkor számos ponton lehet becsatlakozni. Ennek a műszaki feltételei tulajdonképpen adottak. 2020-ra kéne eljutni, ide mondta Barozó úr, és ez azért később van, mint 2014. Azt gondolom, hogy ha már így van, akkor lépésről lépésre kell haladnunk, a 2014-es cél szerintem helyes volt, és az, amellett vagyok, hogy az Európai Bizottság az energiaszegénység témáját igenis vesse fel, az Európai Bizottságnak közbe lehet avatkoznia ott, ahol torzul a verseny. A liberalizáció jó dolog, de azért ellenőrizni kell a tisztességes működést is. Ennyit szerettem volna elmondani, és bízom a további jó együttműködésben. Biztos vagyok, az egységes energiapiac megszületik. Köszönöm szépen. Bílan úr árnyék előad az utolsó, aztán Steiner kolléganő. Nem tudom, kíván hozzászólni. Nos, ez a vélemény, amit Campos kolléga bemutatott, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy örülök, hogy a fogyasztókat ezen kérdések középpontjába helyezik, mert nagyon gyakran előfordul, hogy a végfogyasztó a háztartások, vagy akár a vállalkozások vannak érintve az itt hozott döntések hatásaitól. Tehát jó, hogy most itt a végfogyasztókkal foglalkozunk. Valóban ö, nehéz az egyes tagállamokban szolgáltatót váltani a fogyasztók szemmel, akik ezt óhajtják. A verseny fontos, hogy nyitott legyen, és ne legyen megkülönböztetés az infrastruktúrákhoz való hozzáférésben a piacra újonnan belépők között. Ez lényegi elem a az energiapiac fejlesztése szempontjából tovább kell fejleszteni a hálózatot, annak érdekében, hogy a fogyasztók profitálhassanak a legjobb technikákból, és így módon ki lehet igazítani az árakat, a fogyasztói árakat is. Mindez megjelenik a véleményben, és számos szabályozási eszköz is létezik már, amelyek esetlegesen fizikai akadályokat is képezhettek, ahogyan De Campos úr is felemlíti ezt a szövegében. Itt mindenképpen biztosítani kell a piac megfelelő működését annak érdekében, hogy ez a lehető legjobban fejlődhessen. Ez a véleménytervezet véleményem szerint jó kiinduló pont, néhány módosítóval fogok élni, hogy a szöveget kiegészítsem, ennyit akartam elmondani, köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak. Megnyitom a vitát, Tyler Collinoni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a szerzőknek is, az előadóknak. Fontos hangsúlyozni az ötödik bekezdése kapcsolatos felvetéseket, hogy a családok számára az tüzelőanyag ára növekszik, és egyre nagy nyomást gyakorol a családi költségvetésekre az Egyesült Királyságban végeztek egy kutatást, és azt látjuk, hogy itt súlyos nehézségek merülnek fel. Biztosítani kellene, hogy a lakosságok az ellátót, a szolgáltatót cserélhessék. Ez egy nagyon fontos megközelítés. Aztán a közösségi, a települési megközelítést is figyelembe kell menni. Azt gondolom, hogy számos kezdeményezés nagyon fontos abból, amit itt felvetettek. Ahogy látjuk, hogy az energiaszegénység is megjelenik, ez egy nagy téma, úr is felvetette, egyre inkább szembesülnünk kell ezzel, és hát emlékezzük, az egyik leghidegebb tél és tavasz volt, sőt, hát tulajdonképpen inkább térről beszélhetünk, hosszabb térről egész Európában, vagyis azt kell, hogy mondjam, az egész energiabiztonság témájához ezt is hozzá kell számolni. Azt gondolom, hogy számos fontos aspektust felvet ez a jelentés a fogyasztók érdekében. Igenis segíteni kell a társadalmunkban a leginkább kiszolgáltatott és sérülékeny csoportoknak. Köszönöm szépen. Van-e más valaki, aki még hozzá kíván szólni? Én is szeretném hangsúlyozni, amit Schwab úr és Tyler kolléganő mondott. Az egyik nagyon fontos aspektus, amire figyelnünk kell itt a véleményben, az a fogyasztók aspektusa. Ez a mi területünk, hogy úgy mondjam, mi specialitásunk fogyasztói energiakartáról beszélhetünk, és és ezen elkezdtünk dolgozni valamikor, nem tudom, hol tartunk, lehet, hogy az előadó tud valamit, és talán utána járhatna, hogy mi történik itt a tagállamoknak is fontos lenne, hogy megfelelő ilyen európai karta jöjjön létre. Lesz egy meg, volt egy meghallgatás, és már is emlékezik, talán még erre ott a fogyasztói csoportok is megjelentek, számos energiaárképzési kérdést, transzparencia kérdést vetettek fel, hogy milyen nehéz szolgáltatót váltani például számos esetben el kell, hogy mondjam, az Egyesült Királyság szabályozó szervezetei, mint Styler asszony is mondta, nagyon energetikusan léptek fel, hogy rávegyék az energiacégeket arra, még akár büntetések útján is, hogy szüntessék meg a rossz gyakorlatokat, a hosszú távú energiaszerződés, olyas valami, amit mi ismerünk a pénzügyi területről is, és amit ott annyira elítélünk, tehát hogy nagyon hosszú távra kötnek meg fixára szerződést, tehát ez nem feltétlenül jó üzlet mindenkinek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy értékeljük ezen a területen a tevékenységeket, és látni kell, hogy az ipari szakbizottság is foglalkozik a témával, de nekünk is megvan a saját specialitásunk, a saját szempontunk itt. Aztán a, a jelentést illeti itt volt egy másik jelentés is a vitarendezéssel kapcsolatban, nagyon fontos, az alternatív vitarendezések fontosak lehetnek az energiafogyasztók szempontjából is. Ez egy rendkívül fontos téma, ez egy arányossági lehetőséget is kínál, de más területeken a távközlésben is, ahol a az átláthatóság rendkívül fontos. Itt esetleg a fogyasztók felkészülhetnek arra, hogy független tanácsadást vehessenek igénybe. Ez nagyon fontos lenne. A, szerintem érdemes lenne kidomborítani itt egyes elemeket a véleményben, hogy megtaláljuk a kapcsolatot az alternatív viderendezési elvárás és az energiaterület között. Ez szerintem érdemes lenne erre figyelni. Tehát Tyler kolléganő okkal hívta fel a figyelmet arra, hogy az energiaköltségek bizonyos emberek számára folyamatosan növekednek arányával is, tehát ezt mindenki látja. E, itt a zöld energia, e, milyen e, pluszárat kell fizetni a zöld energiáért, adott esetben vannak ilyen opciánilus lehetőségek is, amikor a szerződést megköti, a megfelelő címkézés, a, az információ feltüntetése rendkívül fontos lenne. Szerintem érdemes lenne külön kiemelni ezt itt a szakbizottság nevében, mert azért van egy különleges aspektusa annak, úgy látom az Európai Bizottságtól, nincs itt senki önök ebben a témában, nem érdekeltek az Energiafőigazgatóság részéről, nincs itt senki. Most pedig megadom a szót, hogyha ez így van, az előadónak, hogy foglalja össze az eddigieket, és mutassa be a további menetrendet. Köszönöm szépen. Mindenek előtt elmond, el kell mondjam, nem az eredeti sorrendben válaszolok a kérdésekre, inkább prioritás szerint járok el. Voltak olyan vélemények, hogy prioritást kéne kölcsönözni itt a véleményben a fogyasztók, a végfogyasztók érdekeinek. Ez, ez valóban így van, és fontos. Említésre került a fogyasztói karta, a vitarendezés, az alternatív vitarendezés és a transzparencia az árképzésben, mindenek előtt, hogyha a zöld energia felhasználásából indulunk ki. Vannak aztán technikai változtatások is. Számos országban ez azt hoz vezetett, hogy számos fogyasztó úgy érzi, hogy a technológiai váltás költségeit túlságosan ráhárítják, vagy túl nagy mértékben kell neki ezt fizetnie. Ez egy szürke zóna, őszintén szólva nem látjuk, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni, hiszen számos tagállamban tényleg hiányzik az átláthatóság ezen a területen. Ezért egyetértek azzal, hogy ha a zöld energiáról beszélünk, akkor időt kell szánni arra, hogy a fogyasztóval megértessük, hogy mi is történik, hogy lássa, hogy tényleg többe kerül, vagy emiatt kerül-e többe, hogyha hagyományos energiát használ, akkor mennyivel kell kevesebbet fizetni azért ténylegesen. És hát meg kell nézni a fogyasztónak, látnia kell, hogy milyen környezeti károkat okoz ezzel. A másik fontos dolog, hogy a családok választhassanak, a, konkrétan arról van szó, hogy szolgáltatót válthassanak, ha úgy érzik, hogy ez nekik kedvező. Azt gondolom, hogy a kollektív szolgáltatóváltás már működik. 200 ezer család alkotott egy klasztert szálltak, és kollektív módon kívánnak szolgáltatót váltani valamennyien le akarnak válni a jelenlegi szolgáltatájukról, és megfelelő tárgyalási erőt képviselnek, hogyha sokan összeállnak, és kollektív módon képviselik a jogaikat. Főleg, hogyha az árérték veszük figyelembe, ez az, amihez közelítenünk kell. Aztán a következő pont a fogyasztó esetében hogyan tudják megakadályozni, hogy a szolgáltatót váltson. Azt gondolom, hogy itt az állami szinten van szükség megfelelő szabályozásra, hogy ez ne legyen túl bonyolult, és ezt záros határidőn belül meg kell valósítani. Egy másik fontos felvetett téma az energiaszegénység van. Andreas Schwab vetette fel ezt először, már régóta folytatjuk azt a vitát, és meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak a probléma kezelésére. Volt egy bizottsági közlemény az energiaszegénységgel kapcsolatban. És visszatérünk a régi vitához, a horizontális és vertikális csökkentés kapcsolat van, és azt gondolom, hogy ez szinte ideológiai vitához vezet, mert a vita időközben tényleg ilyen jelleget öltött. Tényleg abban egyetértünk valamennyien, hogy a sérülékeny fogyasztók terheit csökkenteni kell, ebben mindenki egyetért. A nagy kérdés az, hogy itt milyen módszert alkalmazzuk arra, hogy tényleg el is érjük a célunkat. Azt gondolom, szálljunk időt erre, nem kell ezen most kapkodva összevesznünk, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy milyen nehézségeink vannak, amikor az átültetés kerül szóba, illetőleg, hogyha az energia eljuttatásáról beszélünk egy másik országba. Számos tagállam igyekszik továbbra is egy független saját energiapolitikát folytatni. Két ok van ennek, egyrészt elégedettek azzal, ahogyan a jelenlegi státusz alakul, és úgy gondolják, hogy ők jobban állnak így, jobb lehetőségeik vannak a jövőre nézve. Nem csak az új tagállamokról beszélünk, -e, mikor ezt említjük, hanem igen, és régi tagállamoknál is megfigyelhetjük ezt a hozzáállást. Ez egy olyan hozzáállás, amit szinte valamennyi tagállam képvisel, ezt az energiaterületet saját kézben akarják tartani. Az egységes piac igazából nem tudja kihasználni a lehetőséget, hogyha külön szabályozások vannak. Látni kell egyébként, hogy vannak földrajzi szűk keresztmetszetek is, és vannak bürokratikus előírások is, ami miatt az egységes piac egyelőre nem képes működni. Azt látjuk, hogy az energia minden bizonyal nem lesz olcsóbb a következő 30 évben fel kell újítani egyébként az infrastruktúrát is, ezért racionálisan kell gondolkodnunk, hiszen a vezetékeknél komoly beruházásokra van szükség, hogyha tényleg egységes piacot akarunk, méghozzá zöld és tiszta energia alkalmazásával. Mendes úr emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi beruházóknak is lenne lehetőségük itt, hiszen a pénzüket egyes tagállami bankokban helyezik el. Ezt a pénzt esetleg fel lehetne használni nagy energiaprojektekre is, mondta a Connecting Europe Facility. Éppen ilyen célokat kíván elérni Ugye ott 5 milliárd euróról van szó. Arról van szó, hogy uh, még több pénzt szeretnénk megmozgatni, tehát mi önmagunkban nem tudjuk ezt finanszírozni, a projektet a banki úton finanszírozhatóvá kell tenni, tehát egy áttételes hatást szeretnénk elérni, viszonylag alacsony saját forrásból szeretnénk többet kihozni. Hangsúlyozni szeretném még adott esetben a jövőbeli vitákat, ezeket kezelni kell egymás között. Azt gondolom, hogy a cél közös, és biztos vagyok abban, hogy sikeresek leszünk. A módosítók határideje április 25-e egyébként. Köszönöm szépen önnek és a mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, tehát április 24-ig lehet benyújtani a módosításokat, és Május 29-én fogunk majd szavazni erről a jelentésről, és akkor az ITRE is tud majd időben e- ezzel foglalkozni, de ez a szoros határidő, ez, ez talán lehetővé teszi azt is, hogy előzetesen, szorosan együttműködjünk az ITRE-vel, hiszen ez az előadó érdekében is állnak az ITRE-n belül dolgozni kell azon, hogy a mi javaslatainkat is elfogadják. Mi ugye mindenképpen a fogyasztók szempontjára koncentrálunk, így mindenképpen hozzá tudunk járulni, többé tudjuk tenni az ITRA jelentését. Köszönöm szépen! Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy új saját kezdeményezésű jelentés megkezdések Cornelius de Jong úr vezetésével, akit itt üdvözlünk is. Ez pedig arról szól, hogy a vállalkozásokat védjük meg a megtévesztő marketing gyakorlatokkal szemben. Van néhány forrás anyagunk is. A bizottságnak van egy fontos idevágó közleménye a tavalyi évből. Tudom, hogy De Jong úr ezt is meg fogja vizsgálni, hiszen még nem reagáltunk erre. Ez egy fontos közlemény volt a létező jogszabályok működőképességéről ezen a területen, a megtévesztő reklámok területén. És akkor meg is adom az előadónak a szót, de először is megnézném, hogy itt vannak az árnyék előadók. Schwab úr, illetve Corinne de Langen, ön fog uh, Schwab úr nevében szólni? Jó, tehát ön megpróbál Schwab úr nevében szólni. Aztán Prendergast asszony nincs itt, valaki a szocialisták részéről helyettesítőt? Igen, rendben. Aztán Rosfor úr szintén nincs itt, az Álder részéről valaki képviselő, aztán Bilán úr itt van, az ECR e továbbra is fenntartja azt a hírét, hogy rendkívül elkötelezett az eszmecserék iránt a szakbizottságban. Tehát akkor mindenképpen Cornelis úrral beszélünk, neki meg is adom a szót, hogy mit is gondol, melyek a legfontosabb pontok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezek a megtévesztő reklámok rendkívül nagy problémát jelentenek, ezt sokszor alulbecsülik, hogy milyen súlyos ez, ez a probléma, de ha megnézzük a számokat például Hollandiában, Itt mm, nekünk van egy szervezetünk, amely foglalkozik ezzel, és 2008-ban kb. 3000 vállalat nyújtott be panasz, 2010-ben 11 ezer, aztán tavaly 26 ezer panasz érkezett be csak Hollandiában ezen a tér. Március 31-én már e, e, azt mutatta ez a szervezet, hogy az eddigi számok 8000-et érnek el, tehát idén, március 31-ig 8000-en emeltek panaszt az ilyen típusú csalások és megtévesztések ellen. Itt ugye egyedi megkeresésekre vannak szó, felhívják a vállalatokat, és e, és hogyha részt vesznek különböző programokban, akkor nagyon nehéz ezekből aztán kijönni. Elvileg ugye szerződést ponthatnak egy fax segítségével, de aztán kiderül, hogy mégsem tudnak eh, a különböző marketing programokból készállni. megtévesztük őket, sok évig kötelesek eh, fizetni ezeket a szolgáltatásokat, amelyek valójában nem is az ő eh, hasznukat szolgálják, és hogyha ezt összeszámolnánk, hogy hány vállalat érintett, és mennyi pénzt dobnak ki erre, hát itt 400 millió euróról beszéltünk csak Hollandiában, amely elvész ezen a módon, azáltal, hogy a megtévesztő marketing gyakorlatokat folytató cégeknek hitelt adnak, hisznek a szavuknak, és pénzt fizetnek ezekért a marketing tevékenységekért, amelyek valójában család és megtévesztő gyakorlatok. A parlament már régóta foglalkozik ezzel, két állásfoglalás és elfogadásra került a múltban, 2008-ban, illetve ebben a jogalkotási ciklusban is fogadtunk már el egy, egy állásfoglalás 2011-ben Busutil kolléga volt ennek a megszavakozója. Tehát ez azt mutatja, hogy az Európai Parlament foglalkozni kíván ezzel a problémával, de konkrét fellépések eddig nem nagyon történtek. 2011-ben ott már Karasszal együtt, aki ugye az Integ Group elnöke is, együtt dolgoztunk azon, hogy különböző biztosokkal együttműködve sikerüljen fellépni ez ellen a jelenség ellen különböző intézkedéseket javasoltunk, és nagyon örültünk annak, hogy az Európai Bizottság tavaly egy közleményt is megjelentetett ebben a témában. Jó lenne, hogyha mi még ezen is túlmennénk egy saját kezdeményezésű jelentés keretében. A bizottság eh, közleményében egyszerűen számomra hiányzik a megelőzés például a vállalatok, az érintett vállalatok számára lehetne egy forró vonalat létesíteni, Hollandiában ezt megtettük, így, és akkor így felmérhetnénk, hogy itt milyen család gyakorlatokról is van szó. Én különösen kis vállalatoktól hallottam a, arról, hogy ez valóban érzelmileg is megérinti a vállalatvezetőket. Itt valóban a, a vállalkozók becsületét sérti ezt, hogyha a megtévesztő cégeket nem állítják pelengér, Itt sokan ugye ebbe a csapdába beleesnek, a csalók karmai közé kerülnek, aztán szégyellik ezt, nem szeretnék ezt nyilvánosságra hozni, nem szeretnék, ha megtudnák, hogy bedöltek ilyen csalásnak, éppen ezért ezek az érintett vállalatok nagyon is visszafogottak, nem akarnak panaszt emelni, de hogyha létrehozunk egy olyan testületet, ahol azt mondják, hogy kérem szépen, nem ön az egyetlen, nagyon sokan bedöltek ennek a csalásra, nagyon sokan panaszt emelnek, és ezeket a panaszokat össze lehet gyűjteni, akkor aztán sokkal eh, hatékonyabban lehetne fellépni ezen gyakorlatok ellen, és ugyanakkor ez a megelőzést is szolgálhatna, hiszen tájékoztatást nyújtatnánk uniós szinten, adatbankot hozhatnánk létre, ahol összegyűjthetnénk a leggyakoribban előforduló megtévesztő gyakorlatokról, itt akkor könnyebben össze is lehetne hasonlítani, hogy mi történik a különböző területeken, vagy például, hogyha kapok egy gyanús számlát, akkor az adatbankban utána nézhetek, hogy már valaki ezzel találkozott, Hollandiában például az rendkívül jól működik. Nagyon sok vállalatnak lehet ugyanis így segíteni, mielőtt pénzt dobnak ki egy ilyen marketing ajánlatra válaszolva, előtte ellenőrizhetnék, hogy valóban megbízható-e a marketing cég. Tehát itt mindenképpen többet kell tenni, mint amit a bizottság közleményében javasol. Hát nem arról van szó, hogy itt a tagállamokban a rendőrség itt, itt már hatékonyan fellépne. Arról sincs szó, hogy a rendőrség hathatósan támogatná ezeket a megtévesztő gyakorlatokat, de mégsem bűneseteként kezelik ezt, és nem, nem élvez prioritást ez a probléma a bűnüldöző szerveknek. Úgy gondolom, hogy éppen ezért iránymutatásokat lehetne kidolgozni, ahol lefektethetnénk azt, hogy hogyan kellene bánni ezekkel az esetekkel, itt uniós szinten egységesíteni lehetne ezt az eljárás, és akkor rendőrség is komolyabban venni ezt, illetve információ cserére is sor kerülhetne. A közleményben azonban nincsenek erre vonatkozó iránymutatások, ez még hiányzik. Aztán az Európol szerepét is meg kellene még egyszer vizsgálni. A bizottság szövegében szintén nem térnek ki erre, de hát az Európol ugye, mint szervezet bűnözési formával foglalkozna ez, hát ugye nagyon komoly gazdasági károkat okoznak ezek a megtévesztő cégek. Ugyanakkor az Európol is eddig úgy nyilatkozott, mivel a tagállamok nem, nem tartják ezt jelentősnek, nem kezdek ezt prioritásként, így ők sem kívánnak eljárni. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Aztán vannak itt közvetítők is, ugye a számlákat általában postai úton továbbítják, de Jelenleg a posta szerepét még senki sem vizsgálta. Persze lehet itt szó e-mailekről is, itt ugyanis tömeges mélekről van szó. Ez is egyfajta csalás, ugye az internet ilyen módon, aki fellép, azt is meg lehet támadni itt, itt a, az internetes szolgáltatók, a bankok is érintettek, a, a végrehajtók is, akik aztán esetleg szintén színre lépnek, tehát itt, itt őket is be lehetne vonni ebbe a felépésbe, tehát például a bankok vagy a postai úton e, már lehetne valamiféle ellenőrzési mechanizmust bevezetni. Itt a belső piaci szakbizottságban, tehát jó lenne, ha ezzel foglalkoznánk. Van már egy hálózat, amelyel, amelyből ki lehetne indulni, számos intézkedés van, amelyet foganatosítatnánk. A jövő hetekben, az, e, a következő hetekben szeretném ezeket kidolgozni és a jelentésbe felvenni. Mindig e, Európán belül gondolkodunk, de ha valóban hatékony intézkedéseket kívánunk hozni az Európai Unión belül, akkor azért azzal is számolnunk kell, hogy sok cég esetleg más országba, például Ausztráliába kihelyezi a székét, és onnan folytatja tovább a tevékenységet. Számos ö, ö, olyan ország van, amely úgy gondolom szintén profitálna abból, ha nemzetközileg együtt működnénk és létrehoznánk egy hálózatot. Létezik is már egy informális hálózat, de a bizottság erre sem tért ki a közleményében, úgy gondolom ez is tehát hiányzik, úgy gondolom, hogy itt az unió határain kívülre is ki kellene tekintenünk. Tehát ez lenne néhány olyan pont, amelyek foglalkozhatnak, úgy gondolom, hogy itt keményebben fel kellene lépni az Európai Parlament, és nyilatkozott már ez irányban. A bizottság azonban úgy gondolom még nem elég keményen érvényesíti itt a mi szempontunkat a 2005-ös irányelv kibővítésének előnyeit, hátrányait is meg kell vizsgálni, az ugye a megtévesztés összehasonlító reklámokra van szó. Szóval a bizottság maga is megállapította, hogy egyes tagállamok már itt a határ kibővítették, a bizottság nem vizsgálta meg, hogy ők ezt miért tették, a többi tagállam miért nem tette ezt, el lehet -e így járni, vagy sem de akkor szükség esetén nyilvánvalóan a jogi kereteket is felül kell vizsgálni. Rendben, úgy gondolom, hogy, hogy itt nagyon sok megvitatandó pontról esett szó, amelyeket az Európol felé is továbbítatunk. Köszönjük szépen ezt az átfogó bemutatását a témának, most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak Corinne de Lange. Köszönöm, elnök úr, először Schwab úr nevében kérnék elnézést, akinek sajnos már el kellett menni az ürésről. E, természetesen üdvözli a bizottság közleményét a megtévesztő marketing e, gyakorlatokkal kapcsolatosan, illetve az irányelv átdolgozásával, az idevágó irányelv átdolgozásával kapcsolatosan. Jelenleg e, a minimális harmonizáció az irányelv következtet következtében meglehetősen eltérő jogszabályokat eredményez a tagállamokban, ami a védelmi szintet, illetve a hatóságok beavatkozási lehetőségét illeti. A határokon átnyúló kereskedem növekedése okán a különböző végrehajtás a piac széttöredezéséhez vezet, és a vállalatok számára nagy akadályt jelent. Ezen háttérrel. A bizottság szándéka az, hogy az megtévesztő marketinggel kapcsolatos irányelvet átdolgozza, az igencsak üdvözlendő. Schwab úr azonban különösen a következő pontokat tartja fontosnak. Először is a jogalkotási javaslatnak, ahogyan a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, illetve az új fogyasztói irányelv esetében történik, az teljes harmonizációra kell, hogy épüljön, és következetes kell, hogy legyen a már fennálló irányelvekkel, illetve a jogalkotási folyamattal. Ami a jogi széttöredezettséget illeti, mindenképpen ellene kell hatni ennek, illetve a különböző jogszabályoknak. Másodszorban a fekete lista bevezetése a megtévesztő marketing gyakorlatokkal kapcsolatosan. Nos, egy ilyen lista következetes kell, hogy legyen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel. Itt most minden azon múlik, hogy a bizottság ezen lista ellenőrzését, illetően fellépe a tagállamokkal szemben. Mostanáig a tisztességtelen kereskedelmi irányelv esetében nem mindig ez volt a helyzet, ugyanis harmadsorban az összeve, összehasonlítható reklámokkal kapcsolatosan a kodifikás, illetve bizonyos szempontok tisztázása üdvözlendő az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlat alapján, különösen az, hogy egy keres kereskedő mikor alkalmazhat összevethető reklámot, hasonló termékeknél, vagy saját, már saját terméke és más cég termékei között. Aztán itt az előírások végrehajtásánál a bizottságnak figyelni kell arra is, hogy ne keletkezzen túlságosan sok bürokrácia, túlságosan hosszadalmas eljárások, hiszen ez nagyon költséges és nem hatékony az adófizetők számára, és Schwab úr. Köszönetet mond az eddigi együttműködésért, örül a további konstruktív együttműködésnek De Jungen képviselővel és a többi elnyikent és tevővel. Köszönöm a figyelmet. Más. Köszönöm szépen. Ki van még itt? Mandes úr, Rosfor úr nevében Kiveneszon, Bilan úr, és itt van, aki szintén árnyék előadó, Styler asszony, nem tudom, hogy kíván a Prendergast asszony nevében szólni. Először is akkor kapja meg Billen úr a szó, addig dönthetnek a többiek. Ő ugye az egyszer hivatalos árnyék előadója, ővé a Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy örülök annak, hogy ezen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos szabályozás most már útban van, itt olyan gyakorlatokról van szó, amelyek Európa egészében léteznek, az emberek becsapására irányulnak, mégpedig oly módon, hogy a vállalkozásokat, cégeket fel bekerülnek a cégjegyzékbe, ezek a fajta cégek, ez nagy probléma. Lengyelországban is voltak olyan esetek, ahol több ezer eurót fizettek a KKV-k ennek érdekében, tehát emiatt is teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést. Három ponttal kell itt főként foglalkozni. Elsőként nem szabad elfeledkeznünk a belső digitális piacról sem. Ezen jogszabály kapcsán tudnunk kell, hogy a digitális belső piac előnyeit néha arra használják, hogy becsapják a fogyasztókat, tehát megfelelően kell fellépnünk ez ellen. Másodszorban itt van a határokon átnyúló jelleg is és jó az Európai Unió tagállamai közötti szoros együttműködése tekintetben. Ez lényeges eleme erőfeszítéseinek, hogy fellépjünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellenében, illetve védjük a vállalatokat ezen gyakorlatokkal szemben, hogyha harmadik államok cégei alkalmaznak ilyen gyakorlatokat. Tudom, hogy nehéz ezt megvalósítani, de ez mindenképpen lényegi elem a tagállamok, illetve a felelős szervek közötti együttműködés lényeges, az IMI rendszer alkalmazása úgy szintén. A kedves jó ismerő személyként támogatom az erre irányuló javaslatot. A jogszabályokat is tiszteletben kell tartani, a vállalatoknak, maguknak is bizonyos felelősöket bíróság elé kell állítani. A KKV-k esetében nehéz ez, hiszen további költségeket jelent, nincs erre megfelelő forrásuk, tehát nekik mindenképpen segítséget kell ehhez nyújtani. Annak érdekében, hogy ők maguk vagy mások ne váljanak a jövőben az ilyenfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok áldozatává látjuk, hogy ez a probléma tehát kapcsolódik az igazságszolgáltatáshoz is, és ez akadályt jelent a KKV-k szemben, amelyek nem tudják jogaikat megvédeni. Fontos tehát ez a szöveg, és nagyon fontos koordinálni ezen kérdésekben a jelentéstevővel. Köszönöm. Let's then hear from, uh... Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg a többi kollégát is. Stáler asszony, aztán Mendes úr, nem tudom, valaki más is. Stáler asszony először Mielőtt szót kap, Szeretném üdvözölni a bizottság, talán Donen úr az igazságügyi főigazgatóságtól, fogyasztói osztály részéről, talán ő is kíván szólni ahhoz, ami eddig elhangzott, de először is Táler asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy megfelelően egy szólni, és köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, ez egy rendkívül fontos téma, és ennek oka az is, hogy nagyon sok választónkat érintették a különböző szakmai címjegyzékek, és, és ugye sok az átfedés. Egy Jimmy Clark nevű választom a Eurocity Guide Guides címjegyzék ügyében tájékoztatta arról, hogy csak megváltoztatták a vállalkozási formájukat, és tulajdonképpen most már nem is lehet megkülönböztetni őket egy valóban tisztességes eh, cégtől. A City Guides-ról már korábban is beszéltünk, eh, de az, hogy me, ha megnézzük, hogy ott hogyan tudtunk eljárni, ez segíthet bennünket, hiszen akik leveleket kapnak az ilyen címjegycég cégektől, ők ezt eh, úgy gondolják, hogy ezek tisztességes, megfelelő tisztességes vállalatok ajánlatai, holott család gyakorlatokra van szó, és valóban kitűnő példája az annak, amikor egy vállalat egész egyszerűen megváltoztatja a nevét, más formát vesz, és aztán továbbra is kihasználja a többi céget, és ez nem csak Skóciában történik, így mindenhol máshol is előfordulhat ez, tehát a Jimmy Krakosz hasonló választókat jó lenne, hogy segíteni tudnánk, jó lenne, hogyha mindannyian tisztában lennénk ezzel a jelenséggel. Mi tudunk erről, de vannak mások, akik nem ismerik ezt a jelenséget, áltatlan cégeket keresnek meg ezek a család marketing cégek, és megpróbálnak pénzt kicsalni tőlük, ilyen tisztességtelen marketing ajánlatokkal. Úgy gondolom éppen ezért, hogy ez nagyon fontos kérdés, ezt figyelmel kell követnünk, és fel kell mutatnunk azokat a példákat, amelyek a saját választóközötünkben is történnek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mr. Köszönöm, Mandelsz úr. Uh, dank voorzitter. Ik, uh, ik verontschuldig Robert Rochefort. Die... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos egyéb dolgom is van még ma, párhuzamosan nem tudok mindig jelen lenni. Úgy gondolom egyébként, hogy a raportőr kiválóan bemutatta a helyzetet. Jó lenne, ha a jogi szolgálat meg tudná vizsgálni adott esetben, hogy a jogalapja mi ennek az irányelvnek, akár rendeletet is lehetne talán belőle csinálni. Ez talán itt szerencsés megoldás lenne. Van egy digitális belső piac, és jó lenne, hogyha az európai jogalkotást harmonizálni tudnánk, hogy ez egységes legyen mindenhol. A következő pont, hogyha a jogalkotás, a jog mindenhol ugyanolyan Európában, akkor egyszerűbb lenne a csalással szemben fellédni. És hogyha ezt világossá teszik, akkor egyszerűbb is. Persze kormánynak kell ezt ellenőriznie, de ehhez megfelel, erre megfelelő szervezeteket lehetne létrehozni, például tájékoztatással. Tehát tájékoztatni lehetne olyan cégekről, amelyek ilyen csalási célú leveleket írnak, akkor a tagállam mindenkori ezzel megbízott szervezete foglal, vagy hatósága foglalkozhatna a kérdéssel. Aztán, ha később még fenyegetnek is, adott esetben azzal, hogy ha nem fizetünk, akkor még fizetési felszólításokat is küldenek, küldenek behajtó cégeket szabadítanak valakire. Ebben az esetben az érintett vállalat tovább küldhetné ezt a levelet egy központi hatóságnak, és nem kéne hosszas jogi eljárásokat indítani, amelyek még drágák is. Ez szerintem a dolgot megkönnyíteni. És akkor ez már nem csak egy gazdasági szabálysértés lenne, hanem bűncselekményé lehetne nyilvánítani, és ezzel ezeket a gyakorlatokat megszüntethetnénk. Rendben van. Azt gondolom, hogy fontos témák széles körét említettük itt, amit Manders úr mondott a végén. Tényleg, ez egy központi téma, hogy kényszeríteni akarják az embereket, hogy kifizessenek valamit, amit nem kértek, és határokon átnyúló fizetési végrehajtásokat indítanak azt gondolom, hogy itt vannak olyan jogi témák, amelyeket figyelembe kell venni, mert vannak kis vállalkozások, akik tényleg nem igazán tudják megvédeni magukat jogi úton, hogyha félrevezetik őket, és fizetési követelésekkel állnak elő velük szemben. Azt gondolom, hogy az ilyen zsaroló levelek mindenképpen károsak, és a kormányoknak, a spanyol vagy a holland kormánynak foglalkoznia kell ezzel, tehát nem lehetővé kell tenni, hogy elutasítsák az ilyen kifizetéseket. Mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Persze óvatosan kell eljárni, mert a megfelelő behajtási rendszereket is fenn kell tartani. A jogi szakbizottságban dolgozó kollégákat és megkérjük, hogy véleményeket, de egyenlőre nem vontuk, nem elkezdtük ezt az együttműködést, meg nem haladtunk túlságosan, ami pedig a végrehajtásokat illeti, a fizetési végrehajtásokat. Itt természetesen megint csak az Emberi Jogi Bizottságnak is figyelembe kell ezt venni, illetve a, a polgár, állampolgári szabadságokkal foglalkozó bizottságnak is a véleményét figyelembe kell venni, de az nagyon fontos, hogy segítsünk a kis és középvállalatoknak, mert ez egy olyan csoport a választókörzetünkben is, akiket nem eléggé vesznek figyelembe. És azt gondolom, hogy ez, ezek a levelek vagy az ilyen cégnyilvántartásos ügyek, ezek sokat ártanak. A másik terület, amit érdemes megnézni, és ezt már napirendre vettem, hogyha az általános szolgáltatásokat vettük figyelembe a távközlési csomagban, akkor egy olyan előírás is létrehoztok, olyan rendelkezést, hogy a szabályozó hatóság a kis vállalatok vonatkozásában megfelelő védőintézkedéseket hozhat, hogy ők ezt kérik. De ha erre igény van, akkor van a lehetőség. Érdemes lenne megnézni, hogy, ezt a, hogy a hatóságok mennyiben éltek ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen védelmet biztosítsanak kis- és középvállalatoknak. Szerintem ez egy olyan terület, ahol a mi szakbizottságunknak szerepe van. A, igen, és a kis- és középvállalatok szemben gyakran élnek vissza, és félrevezető információkat adnak nekik. A végső probléma persze az, hogy hogyan finanszírozzuk a plusz védő tevékenységet a kis és középvállalatok érdekében, vagy a kisvállalatok érdekében. És látni kell, hogy hogyan tudjuk a fogyasztókat legjobban megvédeni. Tudjuk azt, hogy a tagállamok számos esetben elutasítóak abban, hogy ezen a területen fontos lépéseket tegyenek. Szerintem érdemes lenne megvizsgálni, hogy mit lehet csinálni. Ennyi lenne részemről. Örülök annak, hogy a bizottság is a körünkben van ma, és megadom a szót a bizottság képviselőjének, kommentálja kérem, amit hallott mindeddig és a, utána pedig a menetrendet fogja elmondani az előadó. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászóljak. Valóban a bizottság úgy gondolja, hogy Európában van egy probléma a félrevezető marketing gyakorlatokkal, és, szám, és több száz áldozata van ennek a területnek. Ilyen tömeg market, ilyen tömegszerű marketing technikák esetében Láthatjuk, hogy erre a műszaki lehetőségek adottak, és konkrét cégeknek konkrét károkat okoznak ezzel a fellépéssel. Van olyan cég, ahol 5000 eurót kének évente, ami azért egy kisvállalatnak komoly összeg. A parlament 30 ezer panaszt nyújtottak be, legalábbis ilyen tájékoztatást kaptuk. 2011-ben közzétettünk egy konzultációt, és a válaszadók beszámoltak arról, hogy vannak ilyen félrevezető marketing gyakorlatok, és ez egy súlyos eset, 79%-uk a kisvállalatok konkrétabb védelmét kérténk. Úgy gondoljuk, hogy az igazságszolgáltatási politika segíthet abban, hogy itt a gazdasági növekedést erősítjük. Ennek az egyik kulcsa, hogy a fogyasztókat védjük. Az a kommunikáció, az a közlemény, amit közé tettünk, beláttuk, hogy pillanatnyilag az EU szintű jog, amely tényleg erre vonatkozik, hogy megvédjük a cégeket a félrevezető tájékoztatása kapcsolatban van egy ilyen, ez a félrevezető reklám témája, de azt be kell látni, hogy, és eh, nyíltan be is valljuk, hogy ennek az irányelvnek vannak korlátai. Bizonyos dolgok nem elég egyértelműen szabályozottak, nem tudunk eléggé fellépni emiatt. Aztán a határokon átnyúló végrehajtás is megfelelő kiskapukat kínál Például nincsen jogalap a tagállami hatóságok számára, hogy határokon átnyúló működjenek együtt. Aztán azt is meg kell említeni, hogy jobban ki kéne dolgozni az ilyen jellegű törvények végrehajtását a tagállamokon. Elmúlt év novemberében elkezdtünk dolgozni azon, hogy megszűnjön ez a probléma. Az Európa Bizottság két fő prioritást jelölt meg ebben a harcban. Egyrészt a végrehajtást meg kell nézni szerintem. Úgy gondoljuk, hogy a végrehajtás egy alapvető probléma ezen a területen, és biztosítani kell, hogy hatékonyan végrehajtjuk a szabályokat, és eh, a vég, az elkövetők ne használják ki a határokon átnyúló lehetőségeket, illetve ezt megszüntessük, és megfelelő kompetenciákat kell adni a félrevezető gyakorlatok megszüntetésére. A másik pedig az érdemi részére vonatkozna a jogalkotásnak, erősíteni kell a jogbiztonságot, a jelenlegi szabályokat egyértelművé kell tenni, és be kell tömni a kiskapukat, fekete listákról is beszélhetünk, ahol konkrétan meghatározok, hogy kik vettek részt az ilyen félrevezető gyakorlatokban. Utoljára, de nem utolsósorban a büntetéseket is meg kell nézni, hogy biztosítsuk, hogy hatékony, elrettentő és arányos büntetéseket lehessen kiszabni. Ez az a keret, amit mi megemlítettünk két fő prioritással, de a reagálva a raportőrre, a megelőzést is meg kéne vizsgálnunk, fontosnak tartjuk ezt is, például kapcsolatban állunk a holland megelőző központtal, csalás megelőző központtal, Keresjük a lehetőségeket, hogy itt mit tehetünk. Másrészt úgy gondolom, hogy láthatjuk azt is, hogy a legsikeresebb megelőzés a cégek szintjén történhet, illetve a, a gazdasági szervezetek, szövetségek tudnak lépni. Azt gondoljuk, a kis és középvállalatok szövetségeinek megvannak a legjobb eszközeik arra, hogy megelőző lépéseket tegyenek, például hotline-on. A nemzetközi együttműködés is sokat ígérő terület ezen a szakpolitikai részen belül például a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság is fellép az ilyen gyakorlatok ellen, tehát az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália megfelelő hatóságaival is együtt kell működni, ami pedig az Európollal való együttműködést illeti. Ez is egy lehetőség, amikor már a bűnözési oldalát vizsgáljuk ennek a kérdésnek, vagy a büntetőjogi vetületeket vizsgáljuk. A marketing a bűnözökkel együttműködik, azt hiszem, hogy ennek a kereteit is meg kell vizsgálnunk, és itt az Európolt kell bevonni, ami pedig a tisztességtelen értékesítési gyakorlatokat illeti. Azt gondolom, hogy az idevágó jelentés fontos részeket tartalmaz. Itt kitérünk arra, hogy mi hogyan látjuk az irányelv végrehajtását. Azt gondoljuk, hogy a meglévő szabályok pillanatnyilag hatékonyak önmagukban, de a végrehajtásban látjuk a nehézségeket. Az Európai Bizottság is kész itt közreműködni, hogy ezt felgyorsítsuk, és a tagállamokkal hatékonyabb együttműködést alakítsunk ki. Végül pedig eh, üdvözlöm a digitális piacsal kapcsolatos megállapításokat, a B2B marketing gyakorlatokat is figyelembe vesszük. Az online digitális piac eh, egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy eh, fontos, hogy megnézzük a meglévő szabályokat, és át kell dolgozni őket, hogyha ez szükségessé válik aztán tagállami szinten az erőforrások témája is felmerül, hogyha a végrehajtási intézkedéseket készítjük elő, és a végrehajtásban erősíteni akarjuk az együttműködést, akkor természetesen a hatékonyság és a megfelelő bürokrácia mentesség egy megfelelő szintjét kell kialakítani. Köszönöm szépen. Rendben van, köszönöm szépen. Ez egy átfogó válasz szerintem, és világosra tették a véleményüket számos területen. Nem hallottuk, de volt egy eh, ígéret a bizottság bizottságnak, hogy jogalkotási javaslatot készít 2013 előtt, ezt továbbra is fenntartják, hiszen ezt tartalmazta a közleményük. Tényleg ez az ambíció még megvan pillanatnyilag, a hatásvizsgálatnál tartunk, és a, ha a hatásvizsgálat visszaigazolja, hogy jogalkotásra van szükség, akkor egy javaslatot még készíteni fogunk hogyha haladunk a mi véleményünkkel, akkor nyilván hozzá tudunk járulni ehhez, másképp pedig időt pazarlunk. Hiányzik a válasz az én kérdésemre a szabályozást illetően itt a digitális piacra kapcsolatban. Miss Manders úr mindig felteszi ezt a kérdést valakinek, meg mindenkinek a bizottság részéről, aki itt van, fel kéne készülnie, hogy válaszoljon erre a kérdésre, megismételni. Természetesen tudok válaszolni. Azt mondtam, a digitális egységes piachoz tartozik. Ez a digitális piacnak nincsenek határai, egy maximalizált jogot kéne létrehozni ezen a területen éppen ezért. A jogalapot kéne megváltoztatni, és legyen ez egy rendelet, ne pedig egy direktíva. Köszönöm szépen a kérdést. Ami pedig az eszközt illeti, a jogi eszközt illeti, hogy legyen ez irányelv, vagy rendelet. Figyelni kell arra is, hogy időközben megfelelően fejlett jog alakult ki nemzeti szinten is, amely a verseny, a tisztességes versenyt kezeli. Tehát egy tágabb összefüggés van itt. Ezt figyelembe kell venni, ha a marketinggel foglalkozunk, és nem szívesen kezdenénk ki ezt a rendszert, amely átfogó és hatékony is önmagában ezért úgy gondoljuk, hogy a félrevezető marketing gyakorlatok területén úgy kell lépnünk, hogy a meglévő szabályokat itt figyelembe vegyük, és ezeket egészítsük ki. Pillanatnyilag azért úgy gondoljuk, hogy az irányelv a megfelelőbb megoldás, vagy a leginkább megfelelő megoldás. Nem látom, hogy igazán meggyőztem Anders urat, de azt gondolom, hogy rokon szenvezünk a megközelítéssel. Denis Dion szeretné összefoglalni az eddigieket, de Jong úr és a menetrendet is mondja. A, mindenkinek köszönöm szépen, akik részt vettek a vitában. Szívesen állok rendelkezésükre továbbra is, ha javaslataik vannak és természetesen további javaslatokra is számítunk. Számos ötlet született, hangzott el, ezeket meg kell beszélni. Köszönöm az Európai Bizottságnak is. Nem reagáltam túl részletesen a bizottság javaslatára. Alapvetően egyetértek azzal, amit a közlemény tartalmaz. Ez egy konstruktív és egy hasznos megközelítés, ami a költségeket illeti. Egyre inkább hajlok arra, hogy legyünk takarékosak, amikor a költségeket vizsgáljuk, és nem feltétlenül akarok új projekteket indítani. Ha megnézzük a költséghatékonyságot, 400 millióról beszélünk Hollandiában, ami elveszik egy ilyen fellépés miatt. Szerintem ezt a pénzt, amit költenénk, azt könnyen vissza lehet szerezni. Ami pedig a többi szakbizottságot illeti, a LIBE, az IMCO, a közlekedési szakbizottság eh, is dolgozik ezen a területen, természetesen más javaslatokat is gyűjthetünk. A titkárság rögzítette a naptárat május második hetében. Eh, tudom tovább lépni, fordítani, le kell még fordítani bizonyos anyagokat május 30-án a jelentésnek kész kéne lennie, addig kéne előterjeszteni. Tehát ha az összes többi szakbizottság véleményét is figyelembe akarjuk venni, akkor meglehetősen szűk tere van az együttműködésnek, elég kevés idő marad, hogy úgy mondjam. Szerintem egyeztetni kell, aztán októberben a második plenárison lehet szavazni a témáról. Vagyis, hogyha az Európai Bizottság jogot készít elő az év végéig, akkor figyelni kell, hogy nem még később kerüljünk a plenáris elé. Mert különben nem lesz eredménye munkáknak. Jó, szükség van a többi szakbizottság javaslatára, de menetrendünket tartani kell. Nem engedhetjük, hogy ez tovább csúszom. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő menetrend lenne, és addigra talán lesz egy jogalkotási javaslatunk és tehát így kellene eljárnunk. A, a módosítási határidő, ugye a módosítók határidő szeptember 10 ezt is fel kellene talán vizsgálnunk, de köszönöm szépen, hogy ezt a dosszét, ezt a témát megnyitotta, felvetette, úgy gondolom, hogy ez is fontos témánk lesz, egy innovatív projektje lesz ez a szakbizottságnak, és a remélhetőleg némi hatás is elérünk ezzel. Most pedig két egymással összefüggő témára térünk rá, hogy lezárjuk a következő órában a mai munkánkat. Az első a biztosítási közvetítésre vonatkozó irányelvvel foglalkozó vélemény, amit a, a gaz, amelynek illetékese Werner Langen úr az ECON bizottságban, nálunk Stáler asszony, a jelentéstedő az árnyék előadók közül Karasz úr van itt, ma nem igazán vannak egyébként aktív árnyék előadóink, és aki itt van, ez nem sokára megkapja a szót. Aztán ott van a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szól a vélemény. Páncer úr nincs itt, de Koferálti úr, lesz ma a mi előadónk Panceri úr helyében. Pitikánen úr sajnos egy másik szakbizottságba távolodott, de Colin Langen asszony talán szól a helyében, aztán a liberálisok névben nem tudom ki fogja helyettesíteni Busoly urat. Amit most én javasolnék, az az, hogy sorba vesszük ezt a két uh, témát, módosítókról is beszélnünk, először Steller asszony, aztán Karasz úr, és aztán beszélünk még a kompromisszumokról, és aztán Panceri úr véleményét is meghallgatjuk. Úgy gondolom, hogy a bizottság részéről is egy erős csapat érkezett, Van Hula úr, ha jól e, tudom, van itt kerülször. Van Hula úr nyugdíjba vonult közé a, a bizottság képviselő, elnézést kérünk, akkor ki fog szólni? Steve Ryan vagyok, én a biztosítási osztályvezető helyettes vagyok, de a társa ön, ön is e témában fog szólni, vagy milyen sorrendben kívánok? Én pedig az SS Management vagyon gazdálkodási osztályt képviselem. Először akkor kezdjük a biztosítási közvetítéssel, a napot. Szeller asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönet illeti az elnékelőadókat, és amit itt szeretünk volna elérni az az, hogy kompromisszumokra jussunk. Különösen Keresz úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki eljött az elnékelődői találkozókra. Tudjuk, hogy mindenki nagyon elfoglalt, de egyelőre még nem adtuk áldásunkat ezekre a kompromisszumokra részben azért, mert az árnyékelődők egyrészt nem volt olyan aktív, mint Karasz úr, tudom, hogy nagy az idő nyomása, sok az elfoglaltság, de remélhetőleg mivel ugye április 25-én kerül sor csak a szavazás, hogy addig remélem, hogy megállapodásra tudunk jutni. Tudom, hogy van némi zavar a kompromisszumok körül, de megpróbálom most ezeket sorra venni, és azokat mutattam be, amelyeket én vitatottnak érintek. Először az első kompromisszum, az összehasonlító internetes oldalakról szól, úgy gondolom, hogy ez egy fontos pont. Itt tisztázni kell ugye az árakat és termékeket összehasonlító weboldalak esetében, és úgy gondolom, hogy ez az utolsó mondat fontos lehet, biztosítani kell azt, hogy kereskedelmi alapon kerül sor ezekre az összehasonlításokra, az adott weboldalakat. Kettes kompromisszum itt a személyes tanácsadásra van szó, a hármas kompromisszum, ennek a meghatározása, mi a személyes tanácsadás, négyes kompromisszum, ez az árukapcsolás gyakorlatát úgy gondolom, hogy még világosabban megfogalmaztuk. Aztán ugye itt az árukapcsolás és csomagban történő eladás a kapcsolatban próbáltunk kompromisszumra jutni, hogyha valaki egy terméket vásárol, és ezt hozzá kapcsolják valami máshoz, akkor ugye itt meg kell védenünk a fogyasztót, biztosítanunk kell, hogy ő választhasson. Még ha megpróbáltuk ezt a problémát megoldani, szárukapcsolás és a csomagban történő eladás, itt mi azt tudjuk elérni, hogy a fogyasztónak választási lehetőséget kell biztosítani, hogy kívánja kapcsoltan igénybe venni a felajánlott második terméket, vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez fontos a fogyasztók szempontjából. A 16 kompromisszumot állítottunk össze összesen, és akkor most rátérnék a hetes kompromisszumra, ami önmagáért beszél, itt az, az online vitarendezésről van szó, aztán a nyolcasra térnék rá, mert hetes cikkkel foglalkozik. Itt van egy kis zavar, még pozzá az egyes bekezdés F pontja, amelyről Karesz is beszélni fog, úgy vélem. Itt ugye a juttatások, javadalmazások kérdése merül fel. Itt próbáltuk ezt felülvizsgálni, ezt a módosítást, és itt inkább a fogyasztóra kívánunk koncentrálni. Hogyha ez érzékeny pont, akkor foglalkozzunk el vele. És úgy gondolom, hogy déle, ma délelőtt ezt is megmutathatjuk, hiszen hogyha egy zavar uralkodik, akkor ezt tisztázni kell, és meg kell állapodnunk erről a módosítóról is. Aztán a 9-es kompromisszumra rátérve, erre csak egy pillanatra térnék ki, ez magáért beszél, kézenfekvő, hogy miről van itt szó. Aztán próbálok gyorsan tovább haladni, hiszen akik nem érintettek ebben a témában, lehet, hogy kicsit zavaros az, amit itt hallanak. A 12-es módosítás itt a közvetítőkkel foglalkozik, és a, a vitarendezésről ezen a területen 14-es, 15-ös módosítás, illetve 16-os, úgy gondolom, hogy ezek mind világosak, magukért beszélnek. A javadalmazások tekintete megpróbáltuk elérni azt, hogy világosabbá tegyük a helyzet, itt ugye a javadalmazásokat biztosítani kívánjuk különböző termékekre. Vannak itt már bevált gyakorlatok ezzel kapcsolatban. Aztán vannak olyan termékek is, ahol már ahol más megoldást kell találnunk különbséget kell tennünk a termékek között. Úgy gondolom, mi ez az, ami eddig fontos volt, tehát az életbiztosítási termékekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy végső soron, amit itt elérni akarunk, az az, hogy a fogyasztók szempontjából biztosítsuk azt, hogy megfelelő szolgáltatásokat kapnak, és a, próbáljunk újra felépíteni a bizalmat a biztosítási közvetítés területén, ez itt fontos. Hát várom, hogy Karasz úr hogyan vélekedik mindenről, és hogyha a javadalmazással kapcsolatban vannak még problémák, akkor a feltétlenül foglalkozzon kell. Elnök, köszönöm, ott már kereszt kapjam meg. Köszönöm. Elnök úr, előadóasszony, kedves kollégák! Először is köszönetet mondanék a kiváló együttműködésért, azért, hogy nyitott volt, eh, arra is, hogy meghallgassuk egymást, és véleményt cseréljünk. Ezt mind az előadó asszony, mind az árnyék előadók részéről és az ő munkatársaik részéről is megnyilvánult, ezért köszönetet szeretnék mondani. A pénzügyi és adósságválság fényében a, tényleg fontos az, hogy megerősödve lábaljunk ki ebből a válságból, és ehhez elengedhetetlen, hogy a fogyasztók bizalmát visszanyerjük a pénzügyi termékek, pénzügyi piacok iránt. Ez az egyik célunk, amelyet elérni szeretnénk. A biztosítás közvetítési irányelv átdolgozása pontosan ezt a célt kell, hogy szolgálja. Szó esett arról, hogy vannak már kompromisszumos javaslatok, amelyeket együttesen hoztunk létre, amelyeket most már véglegesíteni is kellene. Ezekkel kapcsolatban szeretnék tisztázni néhány pontot, annélkül, hogy most külön cikkeket neveznék meg. Igen, itt a kereskedelmi alapú összehasonlítási weboldalkat támogatjuk, amelyek ugye a, a biztosítási termékeket is összehasonlítanak. Ezekre vonatkozzon az irányelv is, igen, de hatáskörön kívül uh, esnek uh, azok az oldalak, amelyeket fogyasztóvédelmi szempontból kívánják tájékoztatni a fogyasztókat. Aztán az árukapcsolás tekintetében is sikerült szigorítanunk a rendelkezéseket, és itt az opcionális kiegészítő ajánlatokat is ide soroljuk, és lehetséges a jövőben is egy-egy termékhez tovább ilyen kiegészítő terméket kapcsolni. Aztán az alternatív vitarendezési eljárások, a biztosítósi ügynökségek és a fogyasztók között. Erre vonatkozóan ugye már vannak irányelvek, amelyekről szavaztunk a márciusi plenárison. Itt szeretnénk, ha összehangolnánk a jelenlegi jogszabályokat és az új irányelv eldolgozást és itt a bürokratikus terheket is szeretnénk könnyíteni. Aztán, aztán szeretnénk a biztosítási ügynökségeket arra is felszólítani, hogy, hogy tegyék átláthatóvá a javadalmazást, de csak kérésre. Aztán a felhatalmazáson a, a, alapuló jogi aktusok szintén fontosak e tekintetben. Ezek nem terjedhetnek ki a javadalmazási, javadalmazási rendelkezések nyilvánosságra hozatálának kritériumaira. Aztán, ami szintén nagyon fontos, azok a, a, azok a jutalékok. A Júri Bizottság, ismételném, hogy amellett kardoskodott, hogy az Európai Bizottság e, javaslatát fogadjuk el. Ez ugye arról szólt, hogy független tanácsadás esetében töröljék a jutalékokat. Ez tartalmi szempontból megfelel az én elképzelésemnek is. A júriban történt szavazás azt is mutatja, hogy az eddigi javaslatok túl messze mentek, a jutalékok tilalmának bevezetése független biztosítási közvetítők, illetve befektetési termékek esetében egyszerűen torzítja a piacot, és nem járul ahhoz sem hozzá, hogy a fogyasztók nagyobb átláthatóságot és jobb árakat kapjanak, hanem sokkal inkább arra van szó, hogy ezzel csak csökkenne a versenyhelyzet, és a végfogyasztók számára az árak csak növekednének. Ez a fajta biztosítási közvetítés veszélybe is kerülne ott, ahol a, a díjak, a díjazás a független díjazás nincs bevezetve, hanem jutalékoktól függenek a biztosítási ügynökek. Összességében szeretném elmondani, hogy, hogy a, a javaslatokat összességében támogatjuk, ezek ugye nagyon széles körű konszenzuson alapulnak, és az említett kérdésben is úgy gondolom a júri eljárását kellene követnünk, és hát remélem, hogy itt valóban mindenki egyetértésével tudjuk véglegesíteni majd ezeket a kompromisszumokat. Köszönjük szépen! Van-e még olyan kolléga, aki szeretne hozzászólni? Kaci kis kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nos, Karasz úr nagyon tájékozott, persze ő az Econ szakbizottságban is dolgozik, és a MIFID irányelvet nagyon jól ismeri, valamint a kapcsolatot a MIFID és az itt előttünk lévő szöveg között úgy szintén. Néhány rövid észrevétel először is a letelepedési szabadság és a nyilvántartásba vétel esetében a közvetítőknél a korábbi jogszabály esetében, akik már nyilvántartásban vannak ülve, azok helyzetét változatlanul kell hagyni, ezt így hagynám. A gyűjtő, a kollektív panaszok esetében szkeptikus vagyok, akár a MIFI-nél, akár ennél az alternatív vitarendezési irányelvnél, azt hiszem, hogy itt ki kell igazítanunk a szövegünket, tehát egyetértek arra a tekintetben. Ami a business to consumer tranzakciókat illeti, egy itt amellett lennék, hogy itt szintén a MIFID, illetve az általános vitarendezés irányelvhez alkalmazkodjunk, és a fogyasztókat helyezzük a középpontba. Továbbiakban a fogyasztók részre nyújtott információknál az a véleményem, hogy a fogyasztók konkrét kérdésére a javadalmazás kiszámításáról is tájékoztatni kell a fogyasztót, a közvetítő javadalmazásáról. A nagyobb átláthatóság ugyanis nem lehet káros. Aztán itt van az egyes cikk egy ö, ö, B ö, cikkének törlése, a jutalékok esetében, amik nem az életbiztosítási termékekre vonatkoznak, ezek törlését illetően. Itt szerintem a szöveget megfelelően ki kell igazítani, és csak már egy apró észrevétel, ugyanakkor köszönöm a figyelmet. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Rajta Vászony kapja meg a szó. Köszönöm szépen elismerésem az előadó által végzett munkáért. Egy dologra azonban felhívnám a figyelmet. Van egy téma, amely bumerenként újra és újra visszatér. A németű beszélő kollégánk arról beszélt, hogy a fogyasztó lehet ügyfél is, például Németországban, vagy más országokban is, ott, ahol a fogyasztókra vonatkozó jogszabályok a KKV-kra is kiterjednek. Más helyzet áll fenn, mint olyan tagállamokban, ahol a KKV-kat nem kezelik fogyasztóként. Például csak köztársaságban továbbra sem lehetséges az ilyen szabályok alkalmazása. És anélkül, vagy, vagy ha nem, nem harmonizáljuk a jogszabályokat, és nem harmonizáljuk azt, hogy pontosan kire is vonatkoznak a fogyasztói jogszabályok, addig nem fogunk tudni más intézkedésekben sem megállapodni. Itt arra kérnem a kollégákat, hogy legyenek rugalmasak. Nyolc éven át ö, próbáltuk már megtalálni a megoldást és kezelni ezt a kérdést. Úgy gondolom, valóban szükség lenne a harmonizált meghatározásra arra vonatkozóan, hogy akkor még pontosan kire is vonatkozik a fogyasztói jogszabályok csoportja. Én úgy gondolom, hogy a KKV-k is ide tartoznak, amikor egyéb vállalatokkal vitába bonyolódnak, vagy jogi eljárásokat kezdeményezve velük szemben, akkor az ő esetük sokszor, az ő helyzetük sokkal rosszabb, hogyha nem vonatkoztak rájuk a szabályok elnök. Lenne egy észrevételem is. Észrevettem, hogy Steller asszony kompromisszumai között, a kettes kompromisszum egész pontosan, itt személyes tanácsadásról van szó, szóval személyes ajánlattételről, de van ezen kívül egy külön meghatározás a személyes tanácsadásra, tehát van valamiféle átfedés vagy zavar a kettő között, és, és, és érdekelne, hogy pontosan mit is kívánt elérni ezzel a külön meghatározással. Tehát itt a tanácsadás mindenképpen kulcsfontosságú fogalom eh, a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, de nagyon fontos, hogy az ügyfelek megfelelő tanácsokat kapjanak és amennyiben lehetséges, valóban pártatlan, független tanácsadásban részesülne, és, és a fogyasztó körülményeit figyelembe vévő tanácsokra van szükség. Tehát talán Steller asszony erre majd reagál, hogy itt pontosan hogyan is gondolt ezeket a meghatározásokat. Egyetértek azzal, hogy, és talán Ryan úr is szólt ez, hogy hogy fontos a bizottság véleménye is, tehát előbb Ryan úr vélemény, és aztán lezárjuk ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen! Csak szeretném azt hangsúlyozni már most az eszmecserem elején, hogy ez egy intézkedés csomag részét képezi, nem csak tehát a prips van itt, hanem a MIFID javaslattal is összefügg, a biztosítás közvetítési átdolgozás, és itt mindenképpen párhuzamosan konzekvensen kell eljárnunk a különböző intézkedések tekintetében, tehát uh, egységesen kell eljárnunk. Nyilvánvalóan itt a fogyasztó védelem motiválja ösztönzi ezeket a javaslatokat, és nyilvánvalóan konvergenciára kell törekednünk a tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, ahol inkább a uh, uh, uh, szeretnék szem előtt tartani, mások inkább a KKV-kra adott terheket kívánják csökkenteni, a bizottság inkább a fogyasztóvédelem felé hajlik, hiszen amikor a javaslatunkat benyújtottuk, akkor mi egy nagyon komoly hatástanulmányt is elvégeztettünk, nagyon alaposan elemeztük azt, hogy mindez milyen következményekkel járna a KKV-k számára, és a bizottsági javaslat úgy gondolom, hogy egyensúlyt tud teremteni a fogyasztóvédelem és a KKV-k terhei között ahogyan azt a tanulmányban le is írtó, Aztán néhány konkrét pontra is kitérnék, ugye a bizottság kulcsfontosságú javaslatai egyrészt a hatáskör kibővítésére vonatkozik, a jelenleg irányelvhez képest valamennyi eladási, értékesítési csatornát szeretnénk az irányelv hatája alá bevonni. Itt az utazási ügynökségek, autó bérléssel foglalkozó ügynökségek is akkor ide tartoznának. Aztán a második fontos eleme a bizottsági javaslatnak az a teljes átláthatóság a javadalmazások terén, illetve a jutalékok terén. Ezen két elem nélkül úgy gondolom valóban megkérdőjelezhetnénk, megkérdőjelezhetnénk a hozzáadott értékét a bizottsági javaslatnak. Ami az átláthatóságot illeti a javadalmazás területén, mi úgy véljük, hogy, hogy megfelelő átültetési eh, időszakot követően a nem életbiztosítási termékek tekintetében valóban teljes körű átláthatóságot kellene eh, teremteni a fogyasztók számára, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Úgy gondolom, hogy ez valóban szükséges ahhoz, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk a különböző értékesítési csatornák között, és hogy a fogyasztót is felruházzuk azokkal a képességekkel és információkkal, amelyek kapcsán megfelelő döntéseket tud hozni, attól függetlenül, hogy milyen értékesítés csatornán keresztül jut a termékek, ezt ismernie kell a termékeket, ismernie kell azt, hogy milyen nyereségességgel járnak ezek a termékek a közvetítők számára. Ez valóban a a legfontosabb eleme a bizottsági javaslatnak. Ha erről lemondanánk, akkor ez valóban az egész javaslatot nagyban rontaná ami pedig a független biztosítási közvetítőket, ügynökeket illeti. A, a bizottság úgy vél, hogy itt a meghatározás a fontos. Mit jelent az, hogy független valaki? Számunkra egy közvetítő, egy biztosítási közvetítő, aki, aki jutalékot kap, az, az egyszerűen szemantikailag a szó szoros értelmében nem független. Tehát eh, itt nagyon fontos, hogy ezt meghatározzuk. Ami pedig a szakmai képesítéseket illeti, a, tehát a biztosítási ügynökök képesítése úgy gondolom jó példa arra, hogy milyen irányba kellene javítani ezt az irányát. Ezért is fogadott el a bizottság itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, vagy ajánl ilyen aktusokat. Úgy gondolom egyébként, hogy ez egy horizontális kérdés. Mindenhol, ahol olyan módosításokra kerül sor, ahol a bizottság eh, felelősségi körétől megválik, ott eh, valóban azonnal javaslatokat kell tenni arra is, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok mit kellene, hogy tartalmazzanak. Hiszen a bizottság itt is azt javasolta, hogy ilyen feltámadás alapuló jogi aktusokra van szükség, itt bármilyen jogszabály alkotó testület alkotja majd meg ezeket a jogi aktusokat, mindenképpen részletes meghatározásokra van szükség például a szakmai képesítések tekintetében és a határon átnyúló biztosítási közvetítés területen. Ez csak egy példája ennek, hogyha az egyes szintű szövegbe ez belekerül, akkor mindenképpen részletesen meg kell határoznunk azt, hogy melyek a, az elfogadható képesítések aztán vannak még más elemek is, amelyek fontosak, ugye például az árukapcsolás és csomagban történő eladás kérdése. Itt kívánatos lenne szintén a belső piac egészében meg egyenlő feltételeket teremteni, méghozzá MIFID javaslata párhuzamosan kellene itt eljárnunk. Tehát úgy gondolom, hogy szorosan együtt kellene működni ezzel, tehát szorosan figyelme kellene követni azt, hogy a MIFID eh, mi történik a MIFID kapcsán, mi kerül megszavazásra, ez mindenképpen egy fogyasztói szempontból motivált javaslat, de nem gondolom, hogy a KKV-kra túlzott terheket róna a csak Fontos a teljes átláthatóság valamennyi értékesítési csatornára történő kiterjesztése ennek az irányelvnek, tehát fontos az is, hogy átláthatóság uralkodjon, anélkül, hogy a fogyasztónak ezt explicite kérnie kellene. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük ezt a, a bő és részletes átfogó eh, hozzászólás, most pedig akkor Szeller asszony kapja meg a szót, hogy reagálhasson az elhangzatokra, és aztán eh, megnézzük a menetrendet, és, és lezárjuk a szüzeszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottság képviselőnek és az elnék előadóknak és a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy szeretnénk, hogyha a fogyasztóvédelem erősödne ezen a téren. Mert egyetértek azzal, amit a bizottság részéről, illetve másoktól hallottunk, arra vonatkozóan, hogy össze kellene ezt a hangolni a MIFID javaslata. Úgy gondolom, ez valóban kapcsolódik ahhoz is, amit Harper úr elmondott, a Harper úr elmondott a tanácsadás meghatározásával kapcsolatban. Tehát itt van, van olyan tanácsadás, ami ugye nincs a személyes jellegzetességre szabva, az ügyfélre, személyre szabva ez egyfajta magyarázat, akkor inkább a termék bemutatás, és aztán van a személyes tanácsadás is. Amikor erre van szó, valóban fontos az, hogy itt világossá tegyük a különbségeket. Biztosítani akarjuk azt, hogy amit mi javasolunk, az a mi fogyasztóvédelmi elképzelésünket jutatja érvényre. Hát az Econ szakbizottság ugye más szempontból dolgoz ki javaslatokat, az Econ eh, szakbizottság is azt kívánja elérni, hogy mi itt a fogyasztók jogait inkább megerősítsük, mint sem rontsuk a helyzetüket. Ami a kompromisszumokat illeti, hát ahogy mondtam, még ezekre rá kell bólintani, véglegesíteni kell. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy és talán még egy árnyék előadó ülés találkozót és szervezünk még a, a 25 -e, április 25 e szavazás előtt, talán a Strasburgi hét alatt sor kerülhetne erre a találkozót. Úgy gondolom, hogy ez megvalósítható lenne, de ha mégsem, akkor javasolnám, hogy április 23-án találkozzunk. Az ugye két nappal a szavazás előtt van, és akkor hát, sikerül megállapodunk a kompromisszumokban. Tehát, hogyha Strasbourg nem tudunk találkozni, akkor egy, még egy utolsó előadói találkozót mégiscsak hasznosan lehet a tető alá hoznánk, ha minden érintettet még egyszer össze tudna ülni. Mindenesetre eddig is köszönöm a segítséget, nem egy egyszerű téma, egy nagyon összetett kérdés. és ugye más irányelvekre is kereszthivatkozásokkal eh, kell bírnia ennek az irányelvnek, tehát fontos az összehangolás. Üdvözlöm a kollégák hozzájárulását, és hát eh, bármiféle további elképzelés, gondolatot szívesen fogadok, amely hozzájárul ahhoz, hogy világosabbá tegyük a szándékainkat, de nincsen már túl sok időnk, 16 kompromisszumról van szó, amelyek már megszületek, ezekről már megállapodtuk, ez, ezek valóban segítenek a munkánkat április 25-én. Good. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Természetesen a kompromisszumok érdekében vitákat kellett folytatni, és azt gondolom, hogy az a gondolat, hogy ezeket előre hozza, amennyire csak lehet, ez jó ötlet, igen, Karaszor is említette, jó. Azt gondolom, hogy ez a menetrend így ebben a formában megfelelő, és más frakciók is nem feltétlenül támogatják, sajnálom. Most pedig a délelőtt utolsó napirendje, napirendi pontja követ következik. A tájékoztató dokumentumokról van szó a befektetéseknél. Panceri úr nincs itt, és Kolilang, és Macsika Kakis fogja képviselni. Hendel úr a Goye nevében itt van. Azt gondolom, hogy az árnyék előadóknak adok először szót hogy tájékoztassam bennünket konferációra, pancéri féle kompromisszumos csomagról fog beszélni, és utána Linda úr, vagy konferáció Köszönöm, elnök úr. Ki kell mentenem Antónia Pancéri kollégánkat távolmaradása miatt ő ugyanis a magrebi delegáció elnökeként lát el most más feladatokat. Antonio azt kérte, hogy mondja köszönetet valamennyi árnyék jelentéstevőnek. A mostanig végzett kiváló munkáért ezt örömmel megteszem. A legutóbbi ülésünk óta, amelyre Az árnyékjelentéstevők részvételével került sor. Felmerültek itt észrevételek egyes kompromisszumos megoldásokkal kapcsolatosan, amelyeket korábbi, a korábbiakban kialakítottunk. Antonio megfogalmazta ezeket a kompromisszumokat, mégpedig úgy, hogy a kollégák javaslatait is figyelembe vette ennek során. Most gyorsan összefoglalom ezeket a legutóbbi módosításokat. Ami a G kompromisszumot illeti, ennek a megfogalmazása egyszerűsödött a kiegészítő költségekre vonatkozóan amelyek a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentumban nem szerepelnek. Az így kompromisszumot illetően megerősítették azt a javaslatot, mely szerint a bizottságnak technikai sztenderdekre van szükségük, amelyeket a fő európai felügyelő hatóságok alakítanak ki, és ezeket megfelelően ellenőrizni kell, mielőtt elfogadnák ezeket a sztenderdeket. Ami pedig a kockázat ö, osztályozást vagy besorolást illeti, egy színes grafikus szemléltető modell, amely összehasonlítható a lakossági energiafelhasználás bemutató modelljével, melyet egyébként Portugáliában is használnak. Ez jó kompromisszumot jelent a jelentéstevő szerint aki szerint az úgynevezett szemafor modell túlságosan egyszerű, és a gyutisokkal kapcsolatos irányelvben használt modell pedig túlságosan összetett. A G kompromisszumot illetően újra bevezették a kitben szereplő információk, és a kötelező szerződéses dokumentumban szereplő információk közötti következetességet, ami pedig az okompromisszumot illeti az alternatív vitarendezési eljárásokat illetően, hogy ezeket részletesebben meg lehessen valósítani, részletes szabályokat fogalmaztak meg, és itt valamennyi erre vonatkozó módosított pancer úr figyelembe vette. Ezen kívül szerepel itt egy hivatkozás a létező irányelvre, amely ezt a témakört szabályozza, valamint egy új bekezdésre is utalunk, amelyben rögzülnek az előre meghatározott küszöbértékek, hogy el lehessen kerülni az esetleges visszaéléseket az ilyenfajta fellebezési eszközökkel. Ez a tegnapra előirányzott találkozó ö, elhalasztásra került, mivel a jelentéstevő nem volt jelen, Azonban ez nem akadályozhatja meg az árnyékjelentéstevőket abban, hogyha megfelelőnek ítélik, akkor bemutathatják itt észrevételeiket, én ezeket fel fogom jegyezni, és beszámolok majd róluk Panceri úrnak. Minden esetre tudniuk kell, hogy a szakbizottság titkárságával egyetértésben már zajlik egy további ülés szervezése az április 25-i szavazást megelőzően. Ez egy olyan alkalom lehet, ez a találkozó, amikor az esetleges észrevételek, kommentárok az árnyékjelentéstevők részéről, akiknek ismét köszönetet mondok, nos, ott újfent fel lehet ezeket az észrevételeket vetni. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen hogy Penzeri urat is képviselne. Colin Langen. Hmm. Pitikainen kolléga nevében szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért, és azért, hogy egy tervezetet, a kompromisszumos tervezetet készített. A jobb ez mindenképpen arra szolgál, hogy jobb tájékoztatást biztosítsunk, a megfelelő keret hozzájárul az egységes piac jobb működéséhez. Hogyha megnézzük a módosítókat és a kompromisszumokat, akkor láthatjuk, hogy számos területen egyet tudunk érteni, de vannak olyan elemek is, amelyeket meg kell vitatni és tisztázni kell. Az egyik alapvető felvetés a kockázatoknál, a kockázatok bemutatásoknál. Ez egy komoly kihívást jelent, és mindeddig nem sikerült mm, meggyőzni arról, hogy a bizottsági javaslat tényleg képes kezelni a ezt a problémát. Az érték alapú megközelítés is nagyon fontos, de hát, hogy ez lenne a legjobb megoldás, és legjobb esetben, és a legrosszabb esetben is mindenképpen segítene megfelelő befektetési alap teljesítményeket figyelembe kell venni, de hát a múltbeli teljesítmény nem ad garanciát a jövőre. Világossá kell tenni. Tehát, hogyha klipsz megszületik, akkor adott esetben termékről termékre nagyon különböző a kockázat, és ezt, a, ezt figyelembe is kell venni a szabályozásban a jövőbeli eh, forgatókönyveket eh, eh, nehéz megalapítani. Mindenképpen szükség van arra, hogy lássuk, milyen forgatókönyvek között választhatunk. Világosra és értetővé kell tenni valamennyi lakossági fogyasztó számára, hogy mi is történik, de hogyha túl egyszerűsítünk, akkor az is félrevezető lehet önmagában. ebben az összefüggésben tehát elmondhatom, hogy fel kéne vetni, hogy különböző fajta kockázatok vannak, amikre hivatkozni kellene. Például vannak bizonyos konstrukciós kérdések a, az alap esetében, világosá kell tenni, hogy adott esetben egy infláció alatt is maradhat egy teljesítmény, de az még mindig plusz teljesítmény ezért aztán vannak költségek is, amik az alappal járnak, ezeket valahol fel kell tüntetni, illetve plusz költségek is, amelyek szintén csökkentik az eredményességet, hogyha ezeket nem teszik közzé, vagy nem elérhetőek ezek az információk, azok torzíthatják a tájékoztatás sikerét. Ami pedig a hatályt illeti, a, minden nemű termék esetében szükségessé válhat a megfelelő tájékoztatás. Hogyha fókuszálni kell a termékre, hogy a megfelelő szabályozás nem vezethet oda, hogy félrevezetjük a lakosokat. 100 euró esetében megfelelő rendszerekre is szükség lehet, és működtetővé kell tenni ezt a rendszert. Szeretnék lehetővé tenni, hogy kereszthivatkozások is legyenek. A lakossági befektetők számára lehetővé kell tenni, hogy részletes információt szerezzenek ez természetesen a fenntarthatóság egyik legfontosabb garanciája, és eh, minden esetre azt elmondhatjuk, hogy gyakorlatban magában egy dokumentum nem fogja megoldani a problémákat, eh, hiszen nem világosan látunk rá az összes alapvető fundamentális adatra. Good, thank you very much. Um, Mr. Handel, did you want to do... Handel úr, ön is szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Koferáti kolléga nyilvánvalóan továbbítja a köszönetemet Páncéli úrnak az eddig végzett munkáért és a konstruktív együttműködésért. Ez bizonyára jó bázist kínál a jövőbeli munkához. Néhány megállapodás már megszüntetett, vagy... de néhány bizonyos pontokban még erőfeszítéseket kell tennünk, hogy észszerű megoldásokat találjunk. Nem sikerült megállapodni például a az irányelv hatájába. Mi azt gondoljuk, hogy a lehető legtöbb pénzügyi terméket le kéne fedni ezzel, hogy a fogyasztók és a befektetők tényleg élvezhessék az előnyeit. Nagyon fontos a felelősség kérdése is, ahol bemutatják a bizonyítási teher kérdését is, hogyha károk keletkeznek és ezt meg is lehet fordítani, ha nem tartották be az irányelv előírásait. Azt gondoljuk, hogy a kibocsátóknak igazolni kell, hogy a kidet megfelelő módon állították össze, ugyanis a fogyasztó alapesetben erre nem képes. Egyébként pedig vitatjuk azt is, hogy ez túl nagy ráfordítást jelentene, túl nagy költségekkel járna, ha látjuk, hogy milyen nyereségeket érnek el ebben az ágazatban. Itt azt hiszem minden kibocsátótól elvárható, hogy megfelelő módon koncentráljon a saját termékére, és ezt a lehető legvilágosabban tegye összehasonlíthatóvá. Az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, a kockázatok egyértelmű bemutatása, például egy kockázatmutatóval. Ez egy nagyon jó lehetőség véleményünk szerint, ami nem zárja ki, hogy a fogyasztónak plusz információkat is adjanak, ha szükségesé válik, mint például az, egységes, az egyszerűsített eljárás esetében plusz információkat is be lehet szerezni. Azt gondoljuk egyébként, hogy a kockázatokat úgy kell bemutatni, hogy a fogyasztó a különböző termék értékeket össze tudja hasonlítani méghozzá egyszerű módon, és ilyen módon hozza meg a befektetési döntését. Azt gondolom, hogy a kibocsátóknak a felelőssége az, hogy ezt megtegyék. A fogyasztó elvárhatja azt az átláthatóságot, mely szerint konkrétan elmondják, hogy mit szerepel egy-egy termék alatt, és ez alapján tudjon dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kompromisszumos cégben a hatodikban rövid és összefoglaló módszerről beszél. Nem tudom, le, én úgy érzem néha, hogy ez ellentmondásos, itt nagyon különböző elvárásokat fogalmazunk meg. De úgy gondolom, az embereknek sok időre lesz szükségük, hogy elolvassák ezt a bemutatást, amiről szó van. És azt gondolom, hogy a fogyasztók tájékoztatása nagyon fontos, és ez a szakbizottság is számos területen dolgozott. Már egyébként korlátozások is szóba kerültek. A fogyasztók tájékoztatása egy alapvető feladatunk úgy gondolom, hogy az összefoglalóbb információ az, az mindenképpen cél kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni az Európai Bizottságot is, mielőtt befejezzük a vitát ezzel kapcsolatban. Van-e más valaki, aki még hozzá kíván szólni, mielőtt az Európai Bizottságnak adok szót, hogy mondják el az ő véleményüket ebben a nagyon fontos pontban? Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak. Hálásak vagyunk a támogatásért, amit a szakbizottságok nyújtotta a javaslatunkhoz. Hogyha megnézzük a módosítókat, nagy érdeklődést mutatunk ez iránt. Azt gondolom, ezek helyes irányba mennek, ami a legfontosabb pontot illeti a kommentárokban, a hatályt, az alkalmazási kört tekintve. Az ikonban természetesen már elhangzottak ezzel kapcsolatban vélemények, hogyha meg, amikor meghatároztuk ezt a hatályt itt a csomagban, akkor ez egy, láthatjuk, hogy ez egy bonyolult dolog, amit a fogyasztók nehezen értenek meg, és megértjük azt, hogy van vita arról, hogy ezt kiterjesszük ezt a témát, és vannak észszerű érvek amellett, hogy bizonyos karatok között kiterjesszük a hatályt, de ha ez túlságosan nagy lesz, akkor túl különböző termékek kerülnek be a hatály alá, akkor a KID nem lesz képes strukturálisan lefogni az egészet, hiszen a különböző termékek azért nagyon különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, a tanácsban, a parlamentben ezt meg kell vitatni, azt gondoljuk, hogy van lehetőség, hogy módosítsunk, de ezt végig kell gondolni, hogy a kid mit fenye le, aztán egy másik alapvető felvetés, hogy ez legyen rövid. Jó. Mm, természetesen vannak tapasztalataink ezen a területen is. A statisztikai területen például látjuk, hogy nagyon széles körű tájékoztatást nyújtanak, mielőtt meghatározzuk a, a konkrét összefüggést, azért a fogyasztók körében utána járunk, és tesztelni fogjuk, hogy valójában mi az, amit el lehet várni a fogyasztótól. Ami pedig a KID terjedelmét illeti az Európai Bizottság, azt szeretné, hogy ez egy második szintű jogszabály lenne, és azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, nagyon előre, nagyon nehéz részletekbe menően szabályozást alkalmazni. Ez egyébként több egyéb részletkérdésre is vonatkozik, hogy előre ezt nagyon nehéz eldönteni. Nem mondjuk, hogy nem értünk egyet bizonyos felvetésekkel, de azt gondoljuk, hogy egy második szintű jogszabályokban kellene ezeket az előírásokat megfogalmazni. Arra kell ügyelni, hogy a munkát ne akadályozzuk, hogy és a későbbiekben majd a részletekbe a második szinten menjünk bele, az első szinten pedig a kereteket alkossuk meg. Természetesen nagy érdeklődéssel követjük milyen szerepet kell adni a termék szolgáltatójának itt, és milyen szerep jut a közvetítőnek, hol van a felelőssége a két szereplőnek. Sokat gondolkodtunk ebben a témában, és azt gondolom, hogy erre ki is térünk. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztó végeredményben egyszerű módon tudjon foglalkozni e, ezzel a témával. Nem lehet kényszeríteni, nagyon jár. Tehát nem kerülhet abba a helyzetbe a fogyasztó, hogy egymáshoz küldözgetik az érintettek. Természetesen van a terméknek egy felelőssége, aki készíti a terméket, nyilvánvalóan a MIFID kollégák is erről beszélnek. E, aztán van más felelősség, ami az értékesítésnél van. Nagyon fontos, hogy e, megnézzük és megvitassuk önökkel, hogy hogyan tudjuk a legegyszerűbben alkalmazni ezt a, fogyaszt, a fogyasztók számára. De nem lehet kitenni a fogyasztót a két érintett közötti vitának és harcnak, ami pedig a közlekedés lámpákat, a szemafor megoldást illeti. A KID természetesen olyas, mint a varázslat. Nagyon különböző termékeink vannak, amiket egyszerű módon akarunk valahogy összefogni. Ez nehéz, nem mondom, hogy lehetetlen, de nehéz. És hogyha segít egy ilyen előrejelző vagy figyelemkeltő rendszer, akkor azért figyelni kell arra, hogy egy bonyolult dolgot ne egyszerűsítsünk túl. Tehát, hogyha zöld, sárga, piros jelzést adunk, tehát az a közlekedési lámpa azért talán túl egyszerű lenne ezért azt gondolom, hogy először vezessük be a rendszert, teszteljük a fogyasztókon, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk tenni a későbbiekben. Mi azt gondoljuk, hogy ennyire részletekben menően nem menjünk, egyelőre bele dolgozzuk ki majd a későbbiekben. A célokat meg kell határozni, és utána majd ezt a hatóságokkal együttműködve a részletekben menően meg tudjuk beszélni. Azt gondolom, hogy ezek a lényegi kommentárok. Köszönöm szépen! az átfogó választ. Én is úgy gondolom egyébként, amit ön mondott, hogy a fogyasztónál ki kell próbálni, tesztelni kell egy szabályozást. Ez egy tényleg hatékony megoldás. Koferáti úr kíván-e hozzászólni még a végén, és kérem szóljon a menetrendről is egy néhány szót. Köszönöm, elnök úr. Csupán egy gyors észrevétel. A határidők azok, amikről már korábban szót ejtettem, tehát lesz még egy találkozónk az árnyékjelentéstevőkkel, mégpedig a szavazás előtt, amely 25-ére van kitűzve. Az egyetlen észrevétel, amivel élni akartam, természetesen továbbadom észrevételeiket Panceri képviselő úrnak, abban a formában, ahogyan ezeket megejtették, ami a hagytájt illeti. Ez nem csupán központi jelentőségű téma, hanem rendkívül kényes, is. szeretném azonban megjegyezni, hogy Igaz ugyan, hogy a kiterjesztés eltúlzottsága megnehezítheti a jogszabály kezelését, ugyanakkor az is igaz, hogy a hatály észszerű kiterjesztése képessé teszi a fogyasztót arra, hogy több terméket legyen képes összevetni, és hogyha valaki képes értékelni a különbségeket, képes összevetéssel élni különböző termékek között, akkor sokkal tudatosabban hoz a végén döntést ezen termékekről. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, éppen ezért fontos lenne kiterjeszteni a hatályt, ahogyan egyébként a közelmúltban is több kollégám támogatta ezt a javaslatot. Még egyszer köszönetet mondok beszámolók észrevételeikről a jelentéstevőnek. Good. Well, thank you very much for standing in so... Uh, köszönöm szépen, hogy ilyen hatékonyan képviselte uh, Kaferáti úr. Uh, különben nehezen tudtuk volna, tehát köszönöm szépen, és akkor azt tervezzük, hogy a kompromisszumokkal a véleményről április 25-én fogunk szavazni, és aztán várhatóan az ECOM-ban májusban szavaznak erről, nincs túl sok időnk, de tudom, hogy addig is dolgoznak az ügyön. Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, és akkor ezzel le is zárhatjuk a mai délelőttünket. Különösképpen szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy részt vett ezen témák megvitatása során, és szakértelmével gazdagította a bizottság ülését. Következő ülésünkre pedig április 24-én és 25-én kerülse egész napos ülésekre van szó mindkét nap kilenckor kezdünk, és fél hétig dolgozunk. Várom Önöket akkor, és ö, örülök, hogy velünk voltak majd előtt, és várom, hogy a jövőben is figyelmel követik a szüléseinket az interneten, és lezárom a szülést. Köszönöm szépen!